Bonjour. Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük az első ülésünket a nyári szünet után. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy megtalálom önöket, itt találom önöket a nyári szünet után és reméljük, hogy gyümölcsöző, sikeres munka évünk lesz, mert feladatunk az aztán van bőven. Van-e esetleg megjegyzés, hozzáfűzés, valakinek hozzáfűzni való a napi rendi tervezete kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadottnak nyilvánítom a napi rendünket. Mindenki megkapta a június 4-i, június 18-19-i, július 9-i napi rendek, jegyzőkönyveket, amennyiben a titkársághoz nem jutat, jutatják el megjegyzéseiket az ülés vége előtt, akkor ezen jegyzőkönyveket is jóvá hagyottnak minősíthetem. Mindenki megkapta a koordinátorok ülése határozatait és ajánlásait, amelyek július 10-én születtek. Ha van megjegyzésük ezekkel kapcsolatban, akkor kérem jelezzék a titkárság felé ezen ülés vége előtt. Ha nem járnak így el, akkor a koordinátorok határozatait, ajánlásait jóvágyottnak tekintjük, nincs elnöki közleményem, a bizottságnak van-e bejelenteni, közölni valója ma? Nincs, nincs közölni való közlemény. Nagyon szépen köszönöm. Nem kaptunk kérdéseket, tehát nem lesz kérdések órája. Ez lehetővé teszi azt, hogy azonnal rátérjünk a nagyon fontos napirendi pontunkra, méghozzá meghallgatásunkról van szó, amely a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolását illeti, hatékonyabb mm, támogatási módozatok a cél. Először is üdvözölni szeretném a két biztosunkat, Georgieve és Piebex biztosokat. Köszönöm szépen, hogy itt vannak és hozzászólnak majd. Szeretném üdvözölni a szakértőket is, és meg is adom a szót és az elnöki tisztet két személynek, akik társ felelősek, Michel Strifler és Thais Bergman. Hölgyem, uram, megadom önöknek a szót, önök fogják levezetni ezt a meghallgatást. Merci. Nagyon szépen köszönöm. Éva. Tisztes, tisztelt Gergőbe biztos asszony, tisztelt Pébex biztos úr, kedves meghívottak a, a DEVE, Európai Parlamenti DEVE Bizottság nevében. Üdvözlöm Önöket, ezen meghallgatás, nyilvános meghallgatás alkalmából, amely tehát a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés kapcsolatát illetik. Michel Striffler a nevem, e, első elnöke vagyok ennek a bizottságnak, és állandó jelentéstevője vagyok a humanitárius segély témának. Együtt fogom elnökölni ezt az ülést Teis Berman kollégámmal. Ez a meghallgatás egy bevezetőből áll, amelyen részt vesz a két biztos, aki itt van jelen. Két vita lesz majd panel formájában. Az első panel keretében jobban meg tudjuk érteni, hogy a nemrégiben bekövetkezett válságok során hogyan sikerült valóban összekapcsolni a segélyezést, helyreállítást. A második témakör azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet megerősíteni ezt a kapcsolatot a pénzügyi programozásban, illetve az Európai Unió pénzügyi támogatásának megvalósításában a 2011-2020-as pénzügyi terv keretében. 15 perc lesz, amely a résztvevők, az előadók és a képviselők közötti eszmecserét teszi lehetővé. Te is, kérem, hogy mutatkozz be. Röviden, azok szemben, akik elfelejtették, a rövid szünidő alatt Tejsz Berman a nevem, a DEVE bizottság tagja vagyok. Az én fő témám a jövőbeli 7 év fejlesztési jelentéstevője vagyok, nagyon fontos részt venni ebben a vitában. Nagyon örülök, hogy itt vannak a rövid nyári szünet után. Nagyon jó az ismert arcokat újra látni, és természetesen nagyon örülök annak, hogy itt vagyok eh, biztos asszonynal, Krisztalina Gergyával, aki ugye ennek a témának a biztosa, és üdvözlöm a Nemzetközi Együttműködés biztosát, P. Bágz urat. Önök rendszeresen látogatnak hozzánk, tisztelt Hölgyem, tisztelt Uram, örülöm, örülök, hogy itt vannak, és ezt a nagyon fontos témát közösen megvitatjuk. Önök mondják majd, hogy a bizottság hogyan látja a kapcsolatot a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés között, és hogyan lehet ezt az elvet gyakorlatba átültetni a humanitárius segély és a fejlesztés együttműködés keretében, és amikor ugye rendelkezésre bocsátjuk a segélyeket. A bizottság néhány fontos közös kezdeményezést valósított meg, és ezek valóban arról szólnak, hogy a bizottság szeretné megerősíteni a kapcsolatot a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés között. Nagyra kell értékelnünk ezen törekvéseket, a bizottság törekvéseit. Például az Afrika szarva támogatására induló kezdeményezés, illetve az Azsír, a Száhele kapcsolatos támogatási program. Ez a két program szeretné megtörni azt az ördögi kört, amely a humanitárius válságból adódik, és nagyon fontos a jövőbeni jobb együttműködés. Nyilván a biztosok majd többet szólnak majd ezekről a kezdeményezésekről. Tisztelt biztosok, önöki a szó, azt javaslom, hogy a hölgy eh, Krisztalina Gergyaga kapja meg a szót először. I'm very grateful. Köszönöm szépen. Hálás vagyok eh, ezen szakbizottság tagjainak, és főként eh, Stifler asszonynak, illetve Berman úrnak, azért, hogy koncentráltak a segélyezés, a helyreállítás, a fejlesztés kapcsolatás, összekapcsolására, és nagyon jó időszakban, nagyon fontos időszakban szerveztük meg ezt a meghallgatást számunkra. Az előrelépés ezen a területen rendkívül fontos. Abból a szempontból is, hogy csökkenteni lehessen az emberi szenvedést, de hogy csökkenteni lehessen a pénzügyi költségeit is a jövőbeli fellépésünknek. Több millióan esnek áldozatul a különböző katasztrófáknak, évente, és ezért is foglalkoznunk kell, e, kell ezzel, illetve az állampolgáraink miatt is e, ezekben a pénzügyre nehez időszakban. Fibax biztos úr és én is mandátumunk alatt foglalkoztunk a segélyezés, helyreállítás és fejlesztés összekapcsolásával prioritás szintjén, és szeretnék köszönetet mondani Pibax úrnak is a vezető szerepéért, amit vállalt abban, hogy valóban változást lehessen létrehozni hogy létrejön egy fórum nem csak a politikák számára, hanem a műveleti előlépés számára is, a segélyezés, hereditás és fejlesztés összekapcsolása területén. Miért eh, annyira fontos ez a téma? Minden egyes évben 30-40 eh, ország kerül konfliktusos helyzetbe, vagy épp akkor lép ki egy konfliktusos helyzetbe, vagy épp akkor kerül konfliktusos helyzetbe. Tehát eh, ezeknek az országnak két harmada olyan ország, amely ki van téve a természeti katasztrófáknak is. És hogyha a konfliktus és a természeti katasztrófa ugyanabban az időben csap le, akkor az ördögi körből való kikerülés rendkívül nehézé válik. A humanitárius segényütők számára ezek az országok mindenképpen prioritást élveznek, de a fejlesztés az, amely meg tudja szakítani ezt az ördögi kört. A fejlesztés lehet az egyetlen megoldás, és mégis nagyon nehéz a fejlesztést elérni. Tehát eh, műveleti szempontból az, hogyha a segélyezést, a helyreállítást és a fejlesztést összekapcsoljuk, akkor ez három dolgot jelent. Először is azt jelenti, hogy be kell zárni a hézagot, amely a humanitárius eh, eh, fellépés, illetve a fejlesztési fellépés között tátong. Olyan fajta segítségdásra kell folytani a hangsúlyt, amikor a sürgősségi segítés megtörténik, de a nem lehetséges. Ezáltal lehetővé válik az, hogy sikerüljön a visszatérő kríziseket előrejelezni. Egyfajta kapcsolatot lehet így létrehozni a helyettes és a fejlesztés között, olyan területeken, ahol a konfliktusok, illetve a katasztrófák újra és újra előfordulnak. Így a, az a képességünk, hogy gyorsan felépessünk a krízis idején erősödik. Harmadsorban pedig, amikor létrehozzuk ezt a kapcsolatot, és erősen hozzuk ezt létre, akkor a különböző sokkokkal kapcsolatos ellenállás sokkal könnyebb lesz a helyi képviselők számára. Itt rátek, rátekintek a nigériai, nigéri főképviselőre, akivel nem régiben folytattunk megbeszéléseket. Tehát milyen fajta fellépést kell tennünk ahhoz, hogy ez a kapcsolat intézményesen erősebbé váljon, és ezáltal e, így is maradjon. Három dologra kell koncentrálnunk, először is a politikákra. Már most is folytatjuk a politika, politikák megváltoztatását, amelyen lefektetjük az alapjait a segélyezés, a fejlesztés és helyreállítás közötti kapcsolatnak. Hadd mondjak egy példát. Augusztus másodikán Nyújraban mentem, hogy aláírjak egy új egyezményt a ciprusi elnökség segítletével. Ez megváltoztatja az élelmiszer válságokkal kapcsolatos fellépést nemzetközi szinten, vagyis a mi mezőgazdasági pluszunkat átadjuk olyan országoknak, ahol élelmiszerválság van, és ezáltal különböző utalványok, illetve Különböző segélyezés által segítünk a helyi gazdálkodóknak is. És szeretném, hogyha az Európai Parlament is hozzájárulást adna ehhez az élelmiszer segítségnyújtási egyezményhez, annak érdekében, hogy Európa ezt valóban meg tudja valósítani. Még egy dolog, amit Pibák szóral együtt tettünk, az, az volt, hogy az FAO, az IFAK, illetve az, a e, világ e, e, élelmiszerprogramot egyesítjük, és egyfajta holisztikus megközelítést hozunk létre, így a legsérülékenyebbeket támogatjuk. össze. Akárhova is megyek el most, látom azt, hogy ez az átfogó megközelítés milyen sokat jelenthet. Hadd mondjak egy példát. A Kongói Demokratikus Köztesség szempontjából ott jártam néhány hónappal ezelőtt, egy olyan közösségbe látogattam el, amelyet a lázadók szétdoltak, és amit láthat, láttunk, az az volt, hogy ha le, megadtuk az eszközöket ennek a közösség, megadtuk az eszközöket ennek a közösségnek ahhoz, hogy saját lábukra álljanak, egy egészségügyi központot hoztunk létre, vízellátást biztosítottunk, így tiszta víz volt elérhető, a betegségeket lehet csökkenteni, főként a gyerekekkel szempontjából pénzt adtunk a munkára, milyen munkára, útépítésre, miért fontos, az útépítés, hogyha jönnek a lázadók, akkor az emberek ezen az úton át tudnak menekülni. Ezen kívül a gazdálkodóknak halászathoz nyújtottunk segítséget, tehát egyfajta programot hoztunk létre, egy, ez egy humanitárius segítségnyújtás volt, de ezzel megpróbáltuk a múlt sebeit is begyűjteni, de, az, de a jövő alapját is lerakni. Hogyha az Európai Parlament folytatja a programozást, akkor nagyon fontos, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy nagyobb rugalmasságot kaphassunk a humanitárius és fejlesztési soroknál, hogy ez a megközelítés valóban működjön a legsérülékenyebb területeken tehát nagyobb területre van szükség az elkülönített eszközök esetében. Eddig nagyon kevés volt, 5% volt ez az elkülönített eszköz. Nagyon remélem, hogy ezt újra gondolják, mert az olyan helyzetekben, ahol szükség van erre a kapcsolatra, ott sokkal nagyobb mozgástérre van szükségünk az elkülönített alapok esetében. Én értem azt, hogy az Európai Parlament szeretne elszámoltatható lenni, de ebben az esetben ex post és nem pedig ex ante elszámoltathatóságra van szükség. Az, az ex ante azt jelenti számunkra, hogy meg van kötve a kezünk, és ez nagyon fontos a fejlesztés szempontjából. Minél jobban össze tudjuk ezeket kötni, ezeket az eszközöket, mert hogy hasonlóak a rugalmassági lehetőségek, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy valóban jó lesz ez a kapcsolat. Hadd fejezzem be a harmadik pontomban ez a kulturális váltás. Mind a ö, ö, fejlesztési, illetve segényújtó szakembereknek együtt kell működniük annak érdekében, hogy meglegyen a kölcsönös bizalom és megértés is. Mert manapság láthatjuk azokat a helyzeteket, amikor egymást egy kicsit lenézzük, a humanitárius közösségben gyakran vagyunk büszkék arra, hogy gyorsak vagyunk, és azt mondjuk a fejlesztési szakemberek: hogy ti lassúak vagytok. Viszont a fejlesztési szakemberek azt mondják, hogy igen, gyorsak vagytok, viszont nem hangsúlyozzátok a fenntarthatóságot, nincsenek fenntartható eredményeitek. Én hiszek abban, hogy a különbözőségeinket erősségét tudjuk tenni, mi a humanitárius segítségnyújtás előnye az, hogy nagyon gyorsan tudunk fellépni a legsérülékenyebbek számára, és egy fajta lehetőséget ad nekünk arra, hogy lássuk a valóságot, amit a fejlesztési szakemberek is felhasználhatnak. A fejlesztési szakemberek a kormányzatokkal működnek együtt, és ez egyfajta erős pont lehet, hiszen így ki lehet építeni azt, hogy valóban magukénak érezzék ezeket a programokat, hosszú lehet foglalkozni a legtraumatikusabb pontokkal, például az hiány kérdésével. És nem kell azt, hogy egymásra mutogassunk, hanem ehelyett inkább kéz a kézben kell együttműködnünk. Három specifikus javaslatom van, ezt végre is fogjuk hajtani az elsőt, hogy erősíteni kell a munkatársak képzését, annak érdekében, hogy tanulhassunk egymástól. Másodszorban ki kell építeni a legjobb gyakorlatok rendszerét, az olyanokat, amiket ön is említett, harmadsorban pedig együtt kell dolgoznunk a nemzetközi arénában azért, hogy bemutathassuk azt, hogy a nemzetközi vezető szerepre van szükség. Ezzel fejezném is be. Büszke vagyok arra, amit elértünk az Európai Unió részéről az elmúlt években, és elmondhatom önöknek azt, hogy néha az, amit teszünk, az megváltoztatja mások világnézetét is. Gondoljuk itt az élelmiszerbiztonsági programra, senki nem gondolta, hogy a mellénk áll majd itt. Azért gondolták ezt, mert az USA erős mezőgazdasági lobbija a készpénz utalvány elképzeléseket nem támogatta. De mégis nagyon fontos gondolnunk az gyűlölet ellenállás képítésére. Amikor Európa ezt elkezdte, akkor az USA is elkezdte ezt támogatni, tehát úgy tűnik, hogy az európaiak mindig nagyon szerények, de ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy valóban éllovas szerepet töltünk be, és remélhetőleg ezt továbbra is megmarad számunkra. Köszönöm. Excellent, thank you very Kiváló, nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok energiát. A nyári szünet után kell egy kis felpesdülés. Andrész Pibax úr kapja meg a szót. Öné a szó, uram. Nagyon szépen köszönöm, Tájsz. Előző is szeretném megköszönni neked és Michelnek, hogy megszerveztétek ezt a ö, meghallgatást, és köszönöm Krisztelinek, hiszen ő kettőnk nevében tartotta a bevezetőt. Ez a portfólió Sokszor úgy látják, hogy szét van választva ez a két kérdés. Nálunk ez a két biztosi portfólió egymást erősíti. A humanitárius és a fejlesztési politika nagyon is összefügg. Sokszor a politikai struktúrák nem mindig teszik lehetővé, hogy ezt így lássuk. Úgy örülök annak, hogy itt lehetek. Na most, ami az LRD-t jelenti. Most alapvetően a téma nem új, az ügy nem új, hiszen 2009-ben fogadta el az erre vonatkozó közleményeket a bizottság, de több mint tíz éve foglalkozunk ezzel a témával. Ha megnézem a mostani idők, több mint egy okunk van arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Proaktívabbaknak kell lennünk ebben az LRRD, tehát a segélyezés, helyreállítás, fejlesztés kérdésében. Ami a humanitárius katasztrofákat illeti, ha tudunk kiegészítő forrásokat mobilizálni, mint a flexet például. Én azt hiszem, a mostani gazdasági helyzetben nem lehet így eljárnunk. Tehát a programjaink, és ugye egy új pénzügyi tervelé nézünk, két irányban kell erősödnünk. Amikor tudjuk azt, hogy fontos az összekapcsolás, ezt tudjuk, hogy fontos, olyan rendszereket kell kidolgoznunk, amelyek segítségével, így jártunk -e például a Száhelben, vagy Afrika szarvában, nagyon fontos, hogy képesek legyünk arra, hogy az adott korlátozott lehetőségénk között fel tudjunk megfelelően lépni. Kiváltképpen a váratlan eseményekre kell tudnunk reagálni. Ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy proaktívnak kell lennünk ebben az időszakban a következő pénzügyi terv létehozásáig és amíg jóval nem hagyják a megfelelő pénzügyi eszközöket. Van egy második ok, a Rio Plus 20 konferencia után különbözőképpen értékelték a különböző közösségek ennek a konferenciának az eredményét. Nagyon fontos a fenntarthatóság ugye hogyan lehet a fenntarthatóságot összekötni a szegénység kiküszöbölésével. Nos, ha nem foglalkozunk ezzel a lánccal, hogy a szegénység, tehát a feltételek megismétlődnek a klímaváltozás miatt, még többször lehetnek ilyen visszavágások. Tehát valóban össze kell kapcsolnunk a segélyezést, helyreállítást és a fejlesztést. Nos, Először is támogattuk az Afrika szarvának rugalmasságát. Nagyon fontos több kihívással megbirkózni ebben a régióban, ugye a természeti erőforrás kezelés, katasztrófa csökkentés, a kormányzás, irányítás területén is sok tennivaló volt. Széles skálájú reakciós stratégiánkkal a közös elemzés, tanulás, komparatív előnyök kérdése, a rugalmasság kérdése került a középpontba. A száheli régióban mostanáig a száheli helyzet nem rosszabbodott, mert az ECO és az erőbök együttműködtek egy partnerségi, globális szövetséget hoztak létre a rugalmasság elősegítése érdekében. Ez az Azsír. Nagyon fontos, hogy végleg kiköszöböljük az éjséget, nagyon fontos a legsérülékenyebb, legtörékenyebbek rugalmasságát, életképességét meg kell erősíteni. Nagyon fontos a regionális politikák, az intézményi mechanizmusok támogatása. Egy másik példa, amely eh, megmutatja azt, hogy mennyire fontosnak tartja az EU ezt az összekapcsolást, nagyon fontos az elefántcsontparton egy új partnerség. Ez a humanitárius és a fejlesztés a politika összekapcsolását jelentette, így lehetett hozzáférhetővé tenni az alapvető szolgáltatásokat, az egészségügyet. Miután a választásokat követő erőszak hullám idején nagyon is visszaszorult az egészségügyi rendszer működése. Nagyon fontos a technikai segítségnyújtás, megfelelő gyógyszerek biztosítása, a rezsiköltségek fedezése. Nagyon fontos az egészségügyi ágazat reformjának támogatása. Ezen tapasztalatokból tanulva a, a rugalmasságról szóló nyilatkozatunkban szeretnénk foglalkozni a kockázatelemzéssel, a válság megelőzéssel és a válságora adott reakciók felerősítésével. Nagyon fontos tehát az életképesség megerősítése. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy megismerhetjük az önök véleményét, előre is örülünk a meghallgatás során felmerült kérdéseknek, megezéseknek. Az LRRD, tehát a segélyezés, helyreállítás, fejlesztés nagyon fontos. A változás programjában szereplő alapelvek a hatékonyabb fellépést tartják fontosnak, kiváltképpen a törékeny, sérülékeny országok esetében, a leginkább rászoruló országok esetében. Ami az új ö, programot illeti, a törékeny, sérülékeny jelenségeket középpontunkba állítjuk, figyelmünk középpontjába, szeretnénk támogatni tehát a sérülékeny, törékeny eh, államokat, amelyeket abban segítjük, hogy hogyan lehet csökkenteni a szegénységet. A segélyezés, helyrejtés és fejlesztés komplex összetett eszköz. Éppen ezért minél előbb kell ezt a folyamatot elkezdeni, nem később. És nagyon fontos az integrált megközelítés. Hogyan garantáljuk ezt? Ha megnézzük a humanitárius fejlesztési programokat, ha ezeket úgy tekintjük, hogy ugyanannak a holisztikus elképzelésnek az elemei, nem szabad, hogy versenyeztessük, hogy rivalizáljon a segélyezés és a fejlesztés. Nagyon fontos, hogy a humanitárius segélyt ne lássuk olyannak, amely kiválthat más segély, vagy más programokat. Nagyon fontos, hogy a fejlesztési politika struktúrált fellépés segítségével javítson a helyzeten. Nagyon fontos a humanitárius programok megfelelő struktúrálása. Nagyon fontos a fejlesztési aspektus. A fejlesztést be kell építeni a segélyezésbe és helyreállításba. Hogy ez jobban működjön a helyszínen, hát ez ugye nem máról holnapra fog történni. Nem is lesz problémamentes ez a folyamat. Én úgy látom, hogy fő kihívások a következők. Túl sok ágazat, akar túl sok mindent csinálni, túl sok módon, különböző módon. Nagyobb együttműködésre van szükség, nagyobb koordinációra a humanitárius és a fejlesztési szereplőkkel. A párhuzamos és kiegészítő fellépése van szükség. Nagyon fontos a rövid, közép és hosszú távú fellépés megoldásokat keresünk ezekre a kihívásokra. Úgy gondoljuk, hogy a kulcsfontosságú megoldás az, hogy a pénzügyi eszközeink jobban reagáljanak, rugalmasabbak legyenek. Így lehet valóban eh, harmonikusan összeegyeztetni a humanitárius segélyezést, illetve a fejlesztést. És így lehet a különböző pénzügyi eszközök megközelítését is összefűzni. A következő pénzügyi tervre ezt javasoljuk, szeretnénk, hogyha nőne az eszközök rugalmassága, kiváltképpen a válság, válság utáni, illetve a nagyon is sérülékeny, törékeny kontextusokban. Nagyon fontos tehát az Európai Fejlesztési Alappal és más eszközökkel együtt működni. Nagyon fontos az, hogy az átmeneti kihívásoknak meg tudjunk felelni. Remélem, hogy a parlament ezt a kérdést majd kiemelten kezeli. Az új programozási útmatások, amelyeket összeállítottunk az lks együtt, ezek segítségével jobban tudjuk majd végrehajtani ezt a kapcsolatot, a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés között. Nagyon fontos, hogy országspecifikus, innovatív megoldásokat találjunk. Nagyon fontos a holisztikus megközelítés. Ez a közös, a válsághelyzetek alapvető okainak megvizsgálása jelenti. Nagyon fontos az is, hogy a konkrét tevékenységekből és projektekből levolt tanulságokat eh, valóban alkalmazunk el. Az és főigazgatóságok mindent megtesznek a bevágyakorlatok elemzése kapcsán, a munkánkat javítandó előállnak majd ajánlásokkal. A közös erőfeszítéseink az EU területén, amelyek arra irányulnak, hogy ez az LRLD, tehát a segélyezés, helyreállítás, fejlesztés összekapcsolása hatékony legyen, Elszigetelten nem tudunk hatékonynak fellépni, a bizottság fontosnak tartja az harmonizált nemzetközi fellépést. A nemzetközi közösségnek kritikus szerepe van abban, hogy zöggenőmentessé tegye az átmenetet. Éppen ezért a nagyobb képet, a nagyobb összefüggéseket is meg kell néznünk. Az EU szintján túl kell tekintenünk. Be kell vonni a tagállamokat és a nemzetközi partnereket is ebbe a folyamatba. Úgy gondolom, hogy az EU a világ legnagyobb donora vezető szerepet kell játszon a nemzetközi koordináció területén és eh, Kristalina nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ez a program előre lépjen, és hogy megismerjék a nemzetközi partnereink. Az Európai Parlament is eh, eh, nagyon szívesen látjuk az Európai Parlamentet, és várjuk javaslatait, ajánlásait. Nagyon fontos, hogy a barátaink, partnereinkkel közösen előre vigyük a segélyezés, helyreállítás és fejlesztés gondolatát. Merci beaucoup, merci. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm mindenkinek, hölgyem, uram, tisztelt biztosok, kiváló hozzájárulásokat köszönjük szépen, hiszen kiderült, hogy a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy még jobban teljesítsen, és valóban megerősítse a segélyezés, helyretes és fejlesztés kapcsolatát. Kérem szépen, hogy maradjanak körünkben, mert azt gondolom, azt hiszem, hogy az önök előadása mindenképpen kérdéseket is vet fel kollégáink körében. A képviselők, akik szót kérnek, most kérhetnek szót, de kérem szépen, nagyon célzottan tegyék fel a kérdéseiket, tehát a fő kérdés a humanitárius segély és a fejlesztés közötti kapcsolat. Ha az önök kérdése eltér ettől a központi témától, akkor élünk azzal a joggal, hogy ne adjuk meg önöknek a szót, hiszen hát megérthetik, minden ülésnek megvan a maga témája. Hármasával, négyesével eh, fogadnánk a kérdéseket, utána pedig válaszolnának a biztosok. Meg is adom a szót az első hozzászóló Gőrenc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is szerettem volna köszönetet mondani, és Belmondónak is, Gergőveva és Pibax biztosoknak is köszönjük a hozzászólásokat, köszönjük szépen az elkötelezettségüket. Ami a két biztos hozzászólását illeti, azt hiszem, hogy egy olyan párról van szó, aki harmonikusan dolgozik együtt. Amiket ő mondtak, hát nem tudok ez hozzászólni igazából. Nem tudom, hogy mindent elmondtak-e tehát nem tudnám kiegészíteni. Ha megengedik, arról szólnék, hogy milyen szerepet játszhat, és adott esetben milyen szerepet kell játszaniuk a nem intézményi szereplőknek. Lehetnek olyan helyzetek, ahol a szereplők, az intézményi szereplők, kormány, állami szereplők nemzetközi intézményeket nem szívesen látják a segélyek kedvezményezettjei. Ilyen esetben e, van-e lehetőség arra, hogy olyan tárgyalást folytassanak? Van-e esetleg lehetőség a decentralizált szereplők bevonására? A humanitárius segélyszervezetekre. Szeretném, ha esetleg egy kicsit a nem intézményi, nem központosított szereplőkre is beszélnének. Aztán van egy másik aspektus, amit Georgieva asszony említett, a Food Assistance Convention, az élelmiszersegély konvenció. Írtunk egy level, Éva Zsoli asszony, mi írtunk ugye egy levelet a parlament elnökének. Azt hiszem, hogy jó lenne ezt a lehetőséget megragadni, hogy most föltegyük ezt a kérdést. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a dosszié is előre lépjen, haladjon? Ezt a két aspektust akartam felvetni. Köszönöm szépen, megadom a szót Cortez Astra úrnak. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, először is nagyon köszönöm a biztos asszonynak és biztos úrnak, Éva asszonynak és Pibax úrnak a munkáját, hiszen széles körben foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Először is szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament és a mi bizottságunk is ragaszkodni fog ahhoz, hogy több költségvetési eszköz és nagyobb rugalmasság álljon rendelkezésünkre a segélyezés, helyreállítás és fejlesztés összekapcsolására. Továbbá véleményem szerint nagyon fontos, hogy alkalmaznunk kell a meglévő szabályokat, és átláthatóan kell ezt tennünk, mégpedig eh, megfelelő utánkövetéssel. És két téma nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Az egyik témánál már most is dolgozunk rajta, de ezt még erősítenünk kell, mégpedig a donorok koordinálását kell erősítenünk. Ezzel kapcsolatban hadd kérdezzem meg, hogy a helyi szintű résztvevőknek milyen szerepük van, mi jut nekik eh, a szereposztásban. Tehát eh, a segélyezés, helyreállítás és fejlesztés összekapcsolása terén a helyi résztvevőket hogyan lehetne erősíteni. Köszönöm, Krejz asszony. Euh, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni a két biztos, és köszönöm szépen a két biztosnak a hozzászólását. Ugye a segélyezés, helyreállítás, fejlesztés összekapcsolásáról van szó. Többet szeretnék megtudni konkrétan arról, hogy milyen mechanizmusokat alkalmaznak már, ezen kérdések finanszírozására vonatkozik a kérdésem. Konkrétan milyen alapok állnak rendezkezése, és mikor 2013-ban? Köszönöm. Köszönöm szépen, azt javasolnám a biztosoknak, hogy kezdjék meg a válaszadást. Ki kíván először válaszolni? Madam. thank you for the, uh, for the questions. Köszönöm szépen a kérdéseket és természetesen számad, számítok Andrészra is, de tudok egy átfogó választ adni. Először is a többi szerepvállaló szerepével kapcsolatban főként a kormányokra gondolok itt. Én hiszek abban, hogy a két közösséget, a humanitárius, illetve a fejlesztési közösséget össze lehet kötni, és ez nagyon sok előnyel járhat. Miért? Azért, mert vannak olyan helyzetek, amikor egy konfliktusban vagy a katasztrófa után a kormány vagy nem lesz képes fellépni, például Haitin a földrengés után, vagy a kormány maga a probléma része is, például a konfliktusos helyzetekre gondolok itt, például Szíriában. Ez nem egy jó példa, mert nincs jelen, jelenleg semmilyen esélye a fejlesztésnek Szíriában, de nagyon sok helyzet lehet például említettem a Kongói Demokratikus Köztességot is, ahol a kormánynak eh, kicsi lehetőségei vannak, és eh, bennünket, és, és néha a problémai részét is jelentik, és itt, itt eh, a humanitárius közösség a mandátuma, illetve a fellépési módja szerint közvetlenül kapcsolatba tud kerülni a népességgel, és így egyfajta előnyt jelenthet akkor, amikor a fejlesztés alapjait eh, próbáljuk eh, lerakni. Másrésztről viszont természetesen a fenntartható eh, megoldásokhoz azt kell, hogy a kormányok is részt vegyenek abban, és ezért a fejlesztési csatornákat kell a lehető legjobban kiaknáznunk ahhoz, hogy egyfajta empátiát, illetve megértést alakítsunk ki a legsérülékenyebbek szempontjából és ez a humanitárius közösség feladata. Tehát itt lenne az a válaszom, hogy mindenképpen az egyes eseteket kell figyelembe vennünk, tehát minden egyes esetben másfajta lesz a legjobb megoldás, de együtt növelhetjük a kapacitásunkat, a képességeinket, és így olyan eredményeket érhetünk el, amelyek személyre szabottak az egyes esetekben. Pibax úr elmítette az elefántcsontpartot. Ez egy nagyon friss eset. A választások után nagyon nagy jelenleg a két fél között a bizalmatlanság, tehát azok, akik az elnököt támogatták, ott erre elnököt, illetve akik az ellenfelét támogatták, azok között nagy a bizalmatlanság, és mi a humanitárius közösség részéről próbáltuk eh, a szociális szolgáltatásokat kiépíteni, amiket általában a fejlesztési közösség, illetve a kormány szokta képíteni, de ez nem történt meg. Arra ösztönözte bennünket, hogy eh, tényleg eh, a humanitárius, illetve a fejlesztési oldalt kapcsoljuk össze. Az élelmiszerbiztonsági megállapodással kapcsolatban én nem mondhatom a saját részemről azt, hogy ha a parlament el fogja ismerni ennek a fontosságát akkor a tanács is elfogja, ezért kell gyorsan fellépnünk, de nem szabad elszalasztanom ezt a lehetőséget, ha már itt vagyok, hogy még egyszer megelmíteném, megemlítsem ezt a megállapodást. A határidő az október ebben az esetben, hogyha októberig nem hagyják ezt jóvá, akkor nem fogjuk learatni az eleményeket, mások fogják Hat ország kell ahhoz, hogy életbe lépjen ez az egyezmény, és ezért ez a mi érdekünkben áll az, hogy mi vezessük ezt a hat országot, tehát Európa vezesse ezt a hat országot. Cortes Lastra úr teljes mértékben egyetetek önnel a rugalmasság kérdésében, és hálás vagyok azért, amiért azt mondta, hogy sokkal több támogatást kell nyújtanunk a legsérülékenyebb emberek számára. Amivel szembe kell néznünk ma, az az, hogy nagyon súlyos kockázatot láthatunk Európa szempontjából is, hiszen a tagállamaink némelyikében nagyon súlyos a gazdasági valóság. Én nem fogok senkinek az oldalára állni, csak a tényeket mondom el. Sok országban csökkentik a fejlesztési segítségnyújtásra szánt összegeket, a humanitárius segítségnyújtásra, szánt eszközöket sok esetben nagyon súlyosan csökkentik. Azt láthatjuk, hogy a világ egyre sérülőkenyebbé válik. Nem csak erkölcsileg helyes az, hogyha segítünk a szegénységben lévő sérülékeny országoknak, hanem a saját érdekünkben is áll ez, hiszen az olyan világban, ahol, uh, ahol szegények vannak, illetve gazdagok, nem biztos, hogy ez lesz a megfelelő hely a gyermekeink számára. Tehát egyfajta egyensúlyt kell teremteni. Ha valami történik, krízis történik, felhívnak bennünket. Krisztilina, hol van a bizottság? Fel kell lépnünk, de hogyha ugyanakkor hogyha csökkentik az erre szánt eszközöket, akkor én tényleg aggódok gyermekeink jövője miatt. Tehát amit az Európai Parlament meg tud tenni annak érdekében, hogy támogatni tudja a legszegényebbeket, az éhezőket, a sérülékenyeket, azt eh, kérem, tegyék meg, nagyon hálásak lennénk ezért. Köszönöm szépen. A már meglévő mechanizmusok specifikusan a humanitárius segítségtárs területén jelenleg eh, körülbelül 10%-ot költünk a az eszközeinkből, tehát 8-10%-ot költünk arra, hogy az ellenálló képességet kifejlesztjük a természeti katasztrófákkal szemben. Ez közvetlenül kötődik a fejlesztési támogatásokhoz, és összességében a programozásunk során viszonylag nagy áthelyezést, átcsoportosítást tettünk annak érdekében, hogy olyan tevékenységeket támogassunk, amelyek közvetlenül közvetetten kötődnek a fejlesztéshez. Például a élelmiszersegélyt is egy hamarát teszik ki a támogatásunknak az élelmiszersegítségnyújtás kapcsán. Felhasználjuk az utolványok, illetve a készpénzrendszerét is. Egységesen akkor szállítunk csak élelmiszert, amikor a helyi piac már összeomlott, vagyis az azt jelenti, hogy nincs már semmilyen fajta élelmiszer, ami megvásárolható. Tehát ezáltal ö, támogatjuk az éhezőket, de a helyi ö, gazdálkodókat is támogatjuk ezáltal. A hosszú távú kapcsán Kicsit aggódok, mert a költségvetésünk az életmentő akciókra van kialakítva, tehát az alultáplált gyerekek támogatásáról van itt szó, az éhezők támogatásáról van szó. Ilyenkor nagyon nehéz elkerülteni a, az eszközöket arra, hogy szakmai képzés több munkát is teremteni tudjunk. Az ekobeli kollégáim kifejezetten most azzal foglalkoznak, hogy a különböző táborokban arra helyezik a hangsúlyt, hogy például élelmiszt kapjanak a munkáját az emberek ott, és megpróbálunk több támogatást elkülöníteni a hosszú távú fellépések, például a szakmai képzésekre a fiatalok esetében. Azzal fejezném be, hogy elmondom azt, hogy megváltozott a munkánk. Nagyon sok az újonnan fellépő krízisek száma, az elhúzódó krízisek száma is megnőtt. Tehát előfordul az, hogy harmadik, negyedik generáció él már a menekülttáborokban. Tehát nincs meg a humanitárius és fejlesztési tevékenység közötti választó vonal, és pontosan ezért annyira fontos ez a mai megbeszélés itt. Köszönöm szépen, most megadom a szót Pipázónak, igen, tessék. Csak egy kis pontosítás, amely az élelmiszer segélyezési konvenciót illeti Deva úr a felelős ennek a témának. Októberben szavazunk erről. Pibák Zoroni a szó. Ami a többi szereplőt illeti, és amiről a spanyol kolléga szólt, azt hiszem mindig is a vezető szerepről van szó. Akkor is, ha kevesebbet dolgozunk az eleredén, alapvetően nagyon fontos az életképesség, a rugalmasság. Nem ugyanaz a segélyezés, helyreállítás és fejlesztés, akit két fogalom közel áll egymáshoz. Ami ezt a koncepciót életi, két elkötelezettségünk van, egy a világbankkal kapcsolatban, hogy is mondjam, Kriszteléna különleges képességét alkalmazzuk, ő ezt a kérdést segíti elő a világbank segítségével, a másik pedig a civil szervezetekkel kapcsolatos. Nagyon is támogatják ezt a munkát a civil szervezetek, a civil társadalom. Ezt továbbra is folytatják. Nos, ami a a rugalmassági, életképességi kommunikéket életé az EU más szereplőket is kíván aktivizálni. A legfontosabb a vezető szerep szempontjából ugye a delegáció vezetők szerepe az érintett országokban. Nekik van kiemelt szerepük, hiszen két szereplő csoporttal foglalkoznak, kormányhoz közeli emberek, bármit teszünk, az országoknak kell ezt a programot magukénak tekinteni. Ezzel persze egyetértünk. Na most, eh, amikor a prioritásokról van szó, amikor azokat eh, a következő pénzügyi tervek kapcsolatban megfogalmazok mint említettük, ugye nem szabad, hogy több mint három ilyen prioritás legyen. Nagyon fontos az aktív szerepvállalás és vezetés. Most pedig a delegáció vezetőktől azt várjuk, hogy legyen vezető szerepük magukban az érintett országokban. Tehát az azt jelenti, hogy több fejlesztési szereplővel együtt. Nem nincs olyan sok vita ezen a koncepciókkal kapcsolatban, de különbségek vannak az alkalmazást illetően, hogy hogy kell a helyszínen, a gyakorlatban átültetni. Azt hiszem, hogy sokkal előrébb járunk. Nem mindenki dolgozik persze ugyanolyan módszerekkel. A delegáció vezetők szerepe, sokat várunk el tőlük a vezető szerepe kapcsolatban is, tehát nem csak részt kell venni a koordinációban, hanem vezető szerepet kell játszani. Néhány országban az EON belül lesznek közös programozási gyakorlatok, remélem, hogy szabály lesz, nem pedig kivétel néhány ország esetében, tehát ez egy nagyon is előremutató dolog. Ami a helyi hatóságok szerepét illeti, mi nagyon fontosnak tartjuk őket ebből a szempontból, erről is majd fogunk szólni, a helyi hatóságok szerepéről, szélesebb körben szólunk erről, de azt hiszem, hogy le fogunk gondolkozni majd a rugalmasság és az LRRD-vel kapcsolatban. Ami a finanszírozás illeti, vannak jelenlegi pénzügyi eszközeink, sok sikert kívánok a parlamentnek ahhoz, hogy a 2013-as költségvetésben állapodja meg a tanácssal. A tanács, hát, hogy is mondjam, túl szigorú volt néhány kategóriával kapcsolatban, néhány témával kapcsolatban, mert tudjuk, hogy hát sok forrás van országok támogatására, olyan országok támogatására, amelyek igenis kritikus helyzetben vannak, a 2013-as költségvetési tárgyalások, hát remélem, hogy kompromisszumokkal fog majd zárulni. A leginkább rászoruló országok számára remélem, hogy jók lesznek a kompromisszumok. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig rátérünk az első panelre. Esetleg eh, ide hívnám a pódiumra Először is a tisztelt biztosokat fogjuk kikísérni, aztán megkérnénk a következő előadókat, Smále urat, Alla úri urat és Grünewald urat kérjük szépen, hogy fáradjanak az elnöki pulpitusra, a pódiumra. Thank you very much.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

Kérem szépen üljenek le, foglaljanak helyet. Majd kicsit később tartsanak élménybeszámolót, ott hátul is kérem szépen, köszönöm, nagyszerű. Most pedig meg kell nyitnunk az első panelt. Ugye a segélyezés, rehabilitáció, fejlesztés közötti kapcsolat ha úgy tetszik, a zöld, a szürke zónákról van szó, ahol nagyon fontos a fejlesztés és segítés összehangolása, nagyon <coughs> fontos ez az alapvető koncepció, rövid távon és hosszú távon eh, kell ezeket eh, végig gondolni, nagyon fontos a fenntarthatóság, a válság és újtott övezetekben ami a pénzügyi hiányosságokat illeti, tehát ami a segélyezés és a fejlesztési segélyezés pénzügyi hiányosságaira vonatkozik, a kettő ez 1980-ban hozták létre ezt a fogalmat, tehát több évtizeden működik ez a rendszer, de alapvetően eléggé nehéz volt megvalósítani ezt a programot. Az első panel előadói megmutatják majd nyilvánvalóan, hogy miről is van szó. Először is az LRRD fogalmát egy kontinuumként lehet elképzelni. Az én telefonom azt mondja, hogy csip-csip, egy kis madárka csipog. Én áltatlan vagyok, asszonyom, mondja Tejszben, mint mindig mondja Stifler asszony. Na most, ami a segélyzési időszakot követi, ott a klasszikus fejlesztés együttműködés következik. A 90-es évek tapasztalata azt mutatta, hogy a lineáris megközelítés nem felel meg a komplex problémáknak. Tehát a hosszú távú válságok esetében, konfliktus utáni helyzetekben nagyon nehéz, hogy az operatív környezet változása miatt mm, nem nagyon nehéz egymás követő válaszokat találni a problémára. Egy olyan stratégia, stratégiára van szükség, amely komplexebb, amely figyelembe veszi a különböző válságformákat, párhuzamos kiegészítő megoldásokra van szükség. Különbséget kell tenni három válságkategória között, ahol az LRRD-t alkalmazni lehet. Az első eset a természeti katasztrófák esete, a fegyveres konfliktusok, illetve a strukturális válságok, a törékenység, a sérük, sérülékeny politikai helyzetek, a szociális válságok egy-egy országban. Ebben a körben az elmúlt válságokat tudjuk megvizsgálni, ugye azokat, amik mindig nem oldódtak fel, és mindegyik kategóriának megfelel majd egy-egy előadás. Látjuk, hogy milyen tartós problémák vannak, hogyan lehet az azonnali segély és a fejlesztés közötti mély árkot áthidalni vagy feltölteni. A haiti földrengés például többször is jártam ott, nyilvánvalóan meg lehet állapítani, az LRLD hatalmas kihívás. Ha a haiti válság most következne be, akkor azt a kérdést kellene feltennünk, hogy mely stratégiát alkalmazzuk. Melyiket kellene megvizsgálnunk, megfontolni? Az LRD-t kellett volna már a válság elejétől alkalmazni, a száheli régió, vagy Afrika szarva, visszatérő humanitárius és élemez élemezési válságok alakulnak ki Csádban és Kenyában is. Azt hiszem, hogy minden humanitárius szereplő, minden fejlesztési szereplő a maga részéről mindent megtett, de semmilyen szinergia, semmilyen stratégia nem volt, amely a két felet összekapcsolta volna. Éppen ezért nagyon örülök azoknak a, a kézdeményezéseknek az Azsi Szehet, amiről hallanunk majd. Három szakértőt hívtunk meg, egy nemzetközi szervezet, nemzetközi civil szervezet képviselője, a, a, a, a tudományvilága képviselői is itt vannak köztünk, tehát üdvözölni szeretném a három előadót az első panelben, Matthias Mále úr, aki a Nemzetközi Vörös Kereszt és Félhold főtitkár helyettese. Örülünk, hogy itt van körünkben egy Vörös Kereszt képviselője. Nagyon ritkán vannak itt, nagyon fontos szerepet játszanak a rehabilitációban, illetve Nagyon fontos tehát a hosszú távú fejlesztés. Ön azt hiszem valóban alkalmas arra, hogy elmondja, hogy miért mit gondol az LRRD-ről. Második meghívott előadónk Amadou Alauri, a nigériai főbiztos, a 3N kezdeményezés felelőssége. A 3N, a nigériak táplálják a nigériaiakat. Mint nagy érdeklődéssel várjuk az ön tanúvallomását, azzal kapcsolatban, hogy a nigeri kormány mit tett annak érdekében, hogy megvalósítsák az élelmiszer biztonságot az országában. François Grünewald az segélyezés, rehabilitáció, fejlesztés, tudományos eh, kutatóintézet mm, igazgatója, amely foglalkozik az újjáépítéssel és a fejlesztéssel, több értékelésen vett részt, európai megbízásból Haitiben és Afganisztánban, két nagyon is eltérő helyzetet vizsgált meg, tehát méreható ismerete van a helyszínekről. Tehát várjuk, uraim, az önök elképzeléseit, beszámolóját Afganisztán, Száhel és más országokban az ott szerzett tapasztalatok, és szeretnénk tudni azt, hogy önök szerint mely tényezők segítették elő, vagy hátráltatták az önök munkáját, amikor is konkrétan kívánták megvalósítani a segélyezést, rehabilitációt és a fejlesztést. Ebből le tudjuk vonni majd a tanulságokat. Szeretnénk megtudni, hogy hogyan lehet legjobban alkalmazni az LRRD-t a jövőben. Röviden megadom a szót a három előadónak, azután pedig kedves kollégák, kedves részvevők feltehetik kérdéseiket, megfogalmazhatják megjegyzéseiket. Ha megengedik, először Smále úrnak adom meg a szót, és kérem szépen, hogy a lehetőségeihez képest a hetes percet tartsa te. Smále úr, öné a szó. Köszönöm szépen, Strifle asszony. In English, and let me first... Engedjék meg, hogy angolul beszéljek, és először is hadd mondjak köszönetet az európai, illetve Európán kívüli Vöröskereszt szervezteknek, illetve szeretnék köszönetet mondani Stifler asszonynak, illetve Berman úrnak is, amiért előtérbe helyezik a fejlesztés segítségnyújtás közötti kapcsolatot. Továbbra is szeretnék fenntartani a jó kapcsolatot az EU intézményeivel, hiszen közös a célunk abban a tekintetben, hogy erősítsük az önálló képességét a sérülékeny embereknek, közösségeknek, illetve a sérülékeny országoknak is. Ahogy már hall, ma már hallhattuk az elnáló képesség szót, nagyon sokszor ma arról beszéltünk nemrégiben a főtitkárunkkal, hogy valóban nem -e egy divatos szó lett -e ez mostanában. Az ENSZ élelmiszerbiztonsági szakértője, Navarro úr, azt mondta, hogy ebből az lesz, amit teszünk érte, ebből a szóból az lesz, és egyetértek, egyetértek Georgiával, biztos asszonynal is, hogy tényleg az ellenálló képesség szükséges ahhoz, hogy a fejlesztés működjön. Bármit is teszünk, például a korai segélyezés, fejlesztés, újjelvítés kapcsán, itt mindenképpen arra van szükség, hogy az ellenálló képessége javuljon az embereknek, a közösségeknek, és mi itt két kezdeményezést tettünk, az, az Azsír Szahel is említették itt ennek kapcsán, és nagyon fontos. Egyetértek a biztossal abban, főként Georgiával biztossal abban, hogy a válságra való felkészültségenek tényleg értelme van, pénzügyi szempontból is, és ez a jó hozzáállás. Engedjék meg, hogy egy példát mondjak el önnek Kenyából. Nagyon sok módon nincs új a nap alatt, és amit láthattunk Kenyában, a kenyai Vörös Kereszt támogatta a partnereit, a nemzetközi partnereit is, és ennek kapcsán abban indultunk ki, hogy meg kell tanulni, tanítani az embereket halászni, tehát sok időn keresztül a kenyai kereszt rengeteg élelmiszer segélyt adott ki Kenya területén, de néhány évvel ezelőtt úgy, úgy gondoltak, hogy ez nem elég, elég volt ebből, és inkább a mezőgazdaságba fejlesztenek be, ennek kapcsán adtak támogatást, illetve oktatást, és a jelenlegi Afrika szarvánál tapasztalható krízisban is láthatjuk ezt a példát, hogy, és ezt csinálta a kenyai vörös kereszt is, az az volt, hogy nem csak a helyi szervezeteket, helyi közösséget támogatták, hanem a környéken lévő régiókat is. Hogyan lehet a fejlesztést az újjáépítéssel összekötni? Először is a helyi kapacitásra kell alapozni. Azt láthatjuk, hogy a, ezek az emberek, akiket a katasztrófák sújtanak, ők nem csak áldozatok, hanem szerepvállalók is lehetnek egyfajta részévé válhatnak az első válaszadásnak. Nagyon gyakran a befogadó közösségeknek kell szembenézniük a válságokkal. Például a Haiti példát, ha vesszük, a hurikán idején a helyi közösségek sérülnek, de ők vannak az első vonalban az első segítségnyújtás kapcsán, és hogyha nem nyújtunk segítséget ezeknek az embereknek, akkor nem tudjuk elérni a céljainkat. Második pont ehhez kötődik, a helyi közösségekbe kell befektetni. Egy példa erre, milyen már példája, ez a Nagros ciklonnal kapcsolatban márban az első naptól kezdve 17 ezer önkéntessel dolgoztunk a helyszínen. Ez a 17 ezer önkéntes persze nem hullik le az égből, ezekbe be kellett már fektetni még a katasztrófa előtt jóval. Tehát mindenképpen a ö, újjáépítés, fe, ö, fejlesztés összekapcsolása kapcsán nagyon fontos az, hogy az emberekbe fektessünk be, és hálózatot hozunk létre, és itt főként az önkéntesekről volt szó a mi esetünkben. Harmadik pontom az az, hogy a korai figyelmeztetést komolyan kell vezni. Hogyha egy figyelmeztetés megszületik, és senki nem lép fel, akkor a figyelmeztetési rendszer csődöt mondott. Tehát a médiától való függőséget le kell küzdeni ennek tekintetén. Például az Afrika szarvánál, a Szahelben ta- tapasztalható krízis esetében a helyi közösségek már korán megkongatták a vészharangokat, viszont az intézmények nem reagáltak erre gyorsan. Tehát nem csak a korai figyelmeztetésről van szó, hanem a korai fellépésbe való befektetésről is. Egy másik tapasztalatunk a szaheli krízis kapcsán az az volt, hogy egy kettős megközelítésbe kell befektetnünk a krízis idején. Nem csak az életek megmentéséről van szó, hanem ugyanakkor az élelmiszerbiztonságba, illetve a hosszú távú ellenálló képességi fejlesztésbe is be kell fektetnünk. Kenyáról már beszéltem ennek kapcsán. Itt esettanulmányokat is meg tudunk osztani önökkel, a szaheli tapasztalataink kapcsán is. a biztosok rámutattak a partnerségekhez az együttműködés fontosságára. Ezzel egyet értünk, elmondhatom azt, hogy a Vörös Kereszt sem tud egyedül fellépni, jó válaszadási képességre van szükség, de mindenképpen szükség van arra, hogy többfajta szerepvállaló is együttműködjön, nem csak a hagyományos szerepvállalókkal, hanem a magánszektorral, a katonasággal és más szerepvállalókkal is felszólalásom végén hadd mondjak el két pontot. Először is fel kell ismernünk azt, hogy még az olyan helyzetekben is, amikor a kétségbeesés, ö, szegénység tapasztalat, akkor is a modern technológiák felhasználhatóak, és mindenképpen ezt kell használnunk. Például, például amikor visszajelzési mechanizmusról van szó, vagy, vagy amikor például pénzettelési programokról van szó. Voltak tapasztalataink a különböző modern technológiákkal, amikor ezek fontos szerepet játszottak, például Kenyát, hogy még egyszer említsem, a mobil technológia, a mobil telefonok nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy az erőforrásokat, például az e, a pénzt eljutassuk a legsérülékenyebbekhez. Haiti, és ugyanez a példa, itt egyfajta ugyanezt a fajta mechanizmust használtuk akkor, amikor a kolera idején próbáltunk segíteni nekik egy évvel ezelőtt. Végezetül pedig szeretnék egy megfigyelést megosztani önökkel, amikről már beszéltünk, ez pedig a gyakorlati akadályok, tehát az LRRD kapcsán a intézményeknél, és hogyan lehet ezeket megoldani a humanitárius segítségnyújtása, a fejlesztési segítségnyújtást, a klímaváltozással kapcsolatos témákat különböző politikai területeken, különböző alapokkal kezelik, különböző eszközökkel kezelik, viszont a valóságban, a, a terepen igazából ezek a témák egymást fedik, és ezért úgy gondoljuk, hogy nincs szükség arra, hogy ezeket a témákat elválasszák egymástól. Támogatjuk azt, amit a biztos asszony elmondott, abból a szempontból, hogy mindenképpen szükség van pénzre az közvetlen életmentő munkához, és 2013 után a több éves pénzügyi keretben rugalmas megoldásokat kell alkalmazni ahhoz, hogy a segítségnyújtásunk korai fejlesztés, fe, korai segítségnyújtás területén megfelelően tudjunk fellépni. Végezetül pedig nem csak nagyobb rugalmasságra van szükség költségvetési szempontból, pénzügyi szempontból, de le kell küzdenünk a kulturális előítéleteket, illetve a különböző címkézését a segítségnyújtóknak. A vörös félhold, a vörös kereszt gyakorlati módon lép fel, és mi is részt veszünk a fejlesztésben, segélyezésben, illetve az újjáépítésben. Köszönöm szépen, Smále úr, most pedig megadom a szót a Lauri úrnak hetes percre. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, először is nagy, őszinte köszönet nyilvánításomat szeretném kifejezni a nigeri E, kormány nevében az Európai Parlament felé, és az Európai Unió is szeretnék köszönetet mondani a különleges érdeklődését, és azért a figyelemét, amelyet az országomnak szenteltek. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívott erre a nyilvános meghallgatása, amelyet a Fejlesztési a Deve Bizottság szervezett. Én valóban tanúvállomást teszek, hiszen szemtanúja vagyok. Elmondanám, hogy milyen hatékonyan lép fel az Európai Unió egy országban, az én országomban. Hogyan támogat minket országainkban. A bizonyíték az, hogy Gergeve asszony kétszer járt egy éven belül országomban. Ez közünk szívünket melengeti, és megmutatja, hogy az Európai Unió valóban mennyire foglalkozik a száheli régióval, azzal, hogy ki tudjunk lábolni ebből a nehéz helyzetből, amelyben vagyunk. Elnök asszony, én azt gondolom, hogy a Niger az egy nagyon jó példa. Niger egy olyan ország, amely a Sahel szívében található. Niger egy olyan ország, amely nagyon is száraz, nagyon is kedvezőtlen helyzetben található. Egy olyan ország, amely visszatérő problémákkal találkozik az élelmiszer hiányjal kapcsolatban. És persze vannak persze árvizek is. Tehát azt hiszem, hogy jobb példát találni sem lehetne. Jobb állatorvosi lovat, ha úgy tetszik. Tehát itt be tudjuk mutatni az országon például, hogyan lehet a felezés politikát elképzelni. Igerben minden sürgős, azt mondanám minden sürgős, minden sürgősségi kategóriába tartozik, mert a helyzet sürgős fellépést tesz szükségesé. De azt mondanám, ha folytatni kell ezt a sebességet, ezt a ö, forma egyes versenyt, azt hiszem nagyon elfáradunk, a szívünk lehet, hogy felmondja a szolgálatot. Most fel kell valóban készülni erre a versenyre. Az idővel kell versenyt futnunk, ha úgy tetszik. Egy olyan stratégiát kell keresnünk, amely lehetővé teszi azt, hogy szembeszálljunk ezekkel a kívásokkal, a sürgőségi helyzettel, és meg kell e, alapoznunk a fenntartható fejlődést, amely lehetővé teszi a lakosság számára, hogy kilábaljunk ebből az állandó vészhelyzetből, vagy sürgőségi helyzetből. Mert nem csak az éjségről van szó. A szárazság nem csak az éhénysége jár, az árvíz több száz embert szed áldozatul. Tehát olyan megoldást kell találni, amely ezt a két kérdést tudja megoldani. Másik tehát az ellenálló képesség stratégiája, nagyon fontos a sürgősség, a segély, a rehabilitáció és a fejlesztés közötti kapcsolat. Nos, ez a stratégia, ezen a stratégián gondolkoztunk konszenzusos módon, minden érintett szereplőt bevonva, a minisztereket, a parlamentet, a civil társadalmat, a fejlesztési partnereket, és ezt a stratégiát nevezzük a 3N stratégiának. A nigeriek táplálják saját magukat. Nagyon fontos a nemzeti kapacitás erősítése, az élelmiszerbiztonság garantálására, és nagyon fontos a katasztrofákkal szembeni ellenálló képesség fejlesztése. Ez a kezdeményezés egy olyan stratégia, ez egy élelmiszerzési, ökológiai, nem csak azért, mert ez elhangzott, ez a valóság, ökológiai és hát energiai, ipari stratégia, egy összetett stratégia. Egy anekdotát elmondanék, ha megengedik. Már úr eljött Nigerbe, és az eljött, és azt mondta, hogy elmondom, hogy mi ez az ökológia. És azt mondta, hogy amit önök csinálnak, hát ez maga az ökológia csúcsa, ha úgy tetszik. Azt gondolom, hogy az ökológia nagyon fontos. Ez a három N stratégia öt tengelyjel rendelkezik. Ezek a tengelyek hosszú távúak, de rövid távúak is. A következők ezek a tengelyek. Az ö, agrár termelés diversifikációja nagyon fontos tehát a piachoz való hozzáférés a második, nagyon fontos a lakóság ellenálló képessége, nagyon fontos a nigeri állampolgárok eh, eh, egészségügyi állapotának, táplálkozási szokásainak javítása, és nagyon fontos tehát a koordináció. Ez az öt tengely. A segélyezés, a rehabilitáció és a fejlesztés három koncepcióját fogja össze. Annak érdekében, ami a sürgősséget életi, Ugye van a hármas tengely, amely, ha megnézzük, a válságkezelés, illetve a lakosság ellenálló képessége. Nagyon fontos az élelmiszer és táplálkozási válság, a természeti katasztrófákkal való szembeszállás, a humanitárius segély nagyon fontos, nagyon fontos az újjáépítés, ami a sürgősséget illeti, itt van a hármas tengely, a táplálkozási tengely, amely összekapcsolódik az öt évnél fiatalabb gyermekek alultápláltságának problémáját kell megoldani. Minden második gyermek kronikusan alultáplált az országomban, tehát azt a helyzetet mindenképpen orvosolni kell. Ami a rehabilitációt illeti, az 1, 2-es, 4-es tengely foglalkozik a rehabilitációval. Itt kiváltképpen arról van szó, hogy hogyan lehet a produktív kapacitást elősegíteni az ökoszisztémák figyelembevételével ami a földek termelékenységét, a vizek megfelelő felhasználását illeti. Ez az egyes tengely, a hármas tengely ugye a piaci kérdés, tehát, hogy, tehát hogyan férhetnek hozzá az emberek a forrásokhoz. A négyes tengely pedig a táplálóik diversifikációjának tengelye. Ugye vannak fejlesztése kapcsolatos aspektusok is. Az egyes tengely a termelékenység növelésével, a diversifikációval, a kettes, ugye, mely az átalakítás, a kereskedelmi fogalma helyezés, az ötös tenger, egy transzverzális tenger, ami minden reformot érint, méghozzá az élelmiszerbiztonság területén. Tehát kit gondoltunk egy olyan stratégiát, amely figyelembe veszi a segélyezést, a rehabilitációt és a fejlesztést. De amit fontos elmondani, az az, Ahogy már említette az előttem hozzászóló előadó, nagyon fontos, hogy foglalkozunk a helyi közösséggel. A mi stratégiánk kiváltképpen a helyi közösséggel foglalkozik. Meg kell erősíteni a kapacitásokat. Éppen ezért ki dolgoztunk egy olyan stratégiát, amelynek, úgy tetszik, minden szinten minimális kapacitást, ellenálló képességi kapacitást kell garantálnia. Ami az egyes háztatásokat illeti, úgy gondoljuk, hogy minden háztatásban, minden törékeny, sérülékeny családban fontos az, hogy a megvető magvakhoz való hozzáférés segítsük elő, a vízhez való hozzáférés segítsük elő. Fontos az, hogy képezzük eh, és tanítsuk az embereket, hogy jobban megértsék, hogy hogyan lehet vetni, hogyan lehet a vizet felhasználni. Tehát ezzel a háztartás, ez a család ellenálló képesebbé válik. Minden nigeri háztartást ezzel a minimális kapacitás növelési stratégiával lehetne ellátni. De meg kell nézni, mi a helyzet az egész faluval. Ezen a szinten garantálni kell azt, hogy legyen megfelelő mennyiségű gabona. Nagyon fontos hogy legyen minden faluban egy úgynevezett gabona bank. Ennek érdekében lehet, így lehet létre, így lehet hozzáférhetővé tenni a vetőmagvakat a gazdákhoz. Ez egyfajta gabonabank, vagy mezőgazdasági bank, ahol azért trágya, műtrágya, különböző lehetőségek vannak, például az öntözési rendszerekhez való hozzáférés, egy központi elosztó rendszer kell legyen minden faluban, és kell legyen egy olyan központ is, ahol az alultáplált gyermekeken lehet segíteni. Nagyon fontos, tehát mindenhol kell legyen egy ilyen kis gyűjtő, egy kis központ. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ezt elterjesztjük, ezt a modellt. Ami a kommunt vagy a helyhatóságot illeti, kell legyen egy piac, ahol ugye a tranzakciók lezajlanak, kell legyen egy hozzáférési pálya, kell legyen egy központi vágóhíd, egy központi mezőgazdasági termelőeszköz beszerzőhely, egy központi gabonabank, és egy kereskedelmi elosztó rendszer. Nagyon fontos, hogy ez a minimális infrastruktúra meglegyen, így lehet ellenálló képesebbé tenni lakosságot, és jobban tudnak akkor reagálni a sok helyzetekre. Meg kell erősíteni tehát a kapacitást, meg kell adni a lehetőséget, képezni, továbbképezni, tanítani kell az embereket. Nagyon egyszerűen, így látjuk ezt. Egy másik aspektus, ami nagyon fontos, az intézményi aspektus. Tehát úgy gondoljuk, ki kell dolgozni egy több ágazati, multiszektorális stratégiát, e, és fel, van egy három ennét felelős e, biztos, létrehoztuk ezt a posztot. Zárásképpen azt szeretném elmondani, gondolok, hogy nagyon fontos a következőket megjegyezni. Az állam politikai akarat volt tett tanúbizonságot, hogy megfelelő pénzügyi eszközzel támogassa ezt a stratégiát, és ebben az van, először is a saját nemzeti erőforrásaink segítségével szeretnénk kilábolni a válságból. Nagyon fontos vezető szerepet játszani, és, és kézenfogva a partnereinkkel szeretnénk eljárni. Olyan stratégia kell, a, kell, amely elősegíti tehát a segélyezés, a rehabilitáció és a fejlesztés összekapcsolását mm, dióhéjében elnök asszony, ezt szeretem volna mondani, ezt szeretem mondani, egy kerekasztalt szervezünk novemberben Párizsban a 3N kezdeményezésről, és azt hiszem, hogy számíthatunk az Európai Unió támogatására. Remélem, hogy ez a kerekasztal az önök segítségével e, sikeres lesz. Elnézést kérek a kettő plusz percét. Most pedig megadom a szót Grünewald úrnak.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 Jó napot kívánok! Franciául fogom folytatni. Van egy kis problémám, nyilvánvalóan az LRD nehezen fordítható. Franciára lárnak hívjuk. És eh, mint a zsír. Na hát az LRD-t fogom használni, annak ellenére, hogy hát ez egy angol akroníma betűszó. Összekapcsolni a segít, a, huma, a segít, a rehabilitációt és a fejlesztés, hát ez a zsír, ugye a franciában az betűszó azt jelenti, hogy zsír, lár. Nos, ami az európai szereplőket illeti, legyen szó intézményi vagy civil társadalombeli szereplőkről, most ezzel az LRD-vel kapcsolatban, hát én egy válság típussal foglak foglalkozni. Az első ez a híres kontinuum a természeti katasztrófából adódó válság Haiti, a második fenntartható válság katonai aspektusa lesz Afganisztán, a harmadik válságfajta Csád, amely visszatérő válságfajta, és van egy negyedik, az ötödik, Szíria, ez egy olyan válság, nem tudják, hogy hova tartanak. Az utolsó kontinuum, ez Szomália, Kongó, amelyről beszélt már a biztos. Mindezt hét percben? Haiti. Hatalmas katasztrófa a városi területen, a bizottság delegációi és érintett volt a katasztrófa válság által. Nagyon sok kívással kell szembenézni, több mindent láttunk, nagyon sok nehézség, szemben. Ez nagyon nehéz volt összekapcsolni a különböző szereplőket, a humanitárius és a fejlesztési szereplőket. A fejlesztők úgymond nagyon is jelen voltak korábban, a humanitáriusok kevésbé. A válság előtt egy évvel az ECO létrehozott egy irodát Haitin, hogy megvalósítsa az általános Haiti mm, fejlesztési programot, és ennek köszönhetően eléggé megnőtt a humanitárius segély, de amikor kapcsolatot kellett teremteni a humanitárius és a fejlesztési aspektus között, akkor nagyon nehéz helyzet alakult ki, mert a humanitárius segély és a fejlesztés segély nem nagyon foglalkozott a városi területekkel, és ez egy hatalmas kihívás volt, ideértve azt, hogy azon kellett gondolkoznia a bizottság delegációjának, hogy ez a hatalmas válság, amely a főváros Potop-Hanszet érintette, ugye hát általában a fejlesztés a vidékkel foglalkozott, és nem a várossal. Szerencsére, vagy valakinek a leleményességének köszönhetően, vagy valamilyen kényszernek köszönhetően, Brüsszelből mobilizálni tudták ezt a híres alapot az Európai Fejlesztési Alapból, E, amely tehát a városi e, területe vonatkozott, és ebből kiderült az, hogy kell legyen egy ilyen e, mozgástér, hogy fel tudjunk lépni. A másik pont, amelyel kapcsolatban Haiti mm, nagyon is fontos szerepet játszott ennek a kapcsolatnak a kialakításban az LRD-ben. Az LRD olyan országokban, ahol nagyon gyakoriak a természeti katasztrófák, a ciklonok, ugye földrengések, a következő földrengés, hát azért lehet, hogy még várat magára. Nagyon fontos garantálni azt, hogy minden bizottsági program és a többi szereplő programja figyelembe vegye ezt az állandó kockázati tényezőt, amely helytén megtalálható. Ez a Risk Informed Programming, tehát a kockázatot figyelembe programozás. Afganisztán a következő. Afganisztán egy olyan ország, amely háborús ország, ahol 2001-ben mindenki azt gondolta, hogy véget ért ez a háború, fejleszthetünk, és egy olyan helyzet alakult ki, a hatóságokkal, a fejlesztőkkel kapcsolatban, és értelen egyszerre csak azt látjuk, hogy pár éve később az eredét háborús zónában kívánjuk megvalósítani, és hát ez nem könnyű. A humanitáriusok számára nagyon fontos kockázat, ha működni akarnak, és hozzá akarnak férni az emberekhez, segíteni tudják őket. Korábban a szó az volt az a lakosság túlélési mechanizmusának támogatása, most pedig az ellenálló képességről beszélünk olyan optimisták voltak a fejlesztők, de hát egyfajta függetlenséget, semlegességet, semleges jelenlétet kellett fenntartani a front különböző oldalán, hiszen nem tudtuk, hogy hová tartunk. Afganisztán nagyon jó példázza azt, hogy milyen nehézségeket jelent az, hogy hogyan lehet a hatóságokkal jobban együttműködni a fejlesztési program területén, Ugye vannak azért a fegyveres erőszak eh, szereplői is, akik a domb mögött, vagy Kabul egyik kis mellékutcájából bármikor kiugorhatnak, tehát ez egy hatalmas kockázat. Ezt említettem, ez a párizsi elvek, ami a koordinációt illeti, a kormányjal. Tehát a párizsi elvek helyett most a stokholmi elveket valljuk. A humanitárius elvben gyökerezik ez az új megközelítés. Az a fontos, hogy meg kell óvni az érintetteket az erőszaktól. Azt hiszem, hogy azt kell mondanunk, hogy a koordináció a humanitáriusok és a fejlesztők között nem szabad naívnak lennünk, amikor ezt a kapcsolatot eh, megerősítjük. A fejlesztők nem értik meg azt, hogy a humanitáriusok eh, jó, hát működjünk együtt persze a kormányokkal, csak ez a kormány ugye, ez a kormány, együtt működünk, a konfliktusnak egyik forrása. Csád, ez egy olyan terület, ahol a humanitárius segély nagyon sok lakosságcsoportra oszlik el vannak a szárasabb alakozott problémák, válságok, az emberek elvándorolnak városból, vidékre, vidékről városba, tehát itt a rugalmasság egy nagyon is kívánatos előfeltétel a programoknak. Nem szabad egy logikában, egy olyan logikában ragadniuk, amely nem teszi lehetővé ezt. Tehát nagyon sokszor az a helyzet alakul ki Csájban, hogy egy bevezetett program pár hónap múlva már nem jelent semmit, és nem segít senki, mert nincs már senki, mert az emberek elmentek onnan. Csát tipikusan egy olyan kihívást jelent, amely a rugalmasságra vonatkozik. Nagyon agilisnak kell lenniük a programoknak, a rugalmasoknak, ez a csádi programoknak arra fel kell készülnünk, hogy egyik napról a másikra megváltozik a célcsoport. Nagyon fontos szerepet játszott az Európai Unió a fejlesztés területén, egy olyan kontextusban, amely nagyon is veszélyes. Nagyon is törékeny, nagyon gyorsak a változások, magasak a tranzakciós költségek, vannak persze előnyök is, van egy igen erős gazdasági dinamizmus, nagyon is dinamikus a diaszpora, hogyan lehet megfelelő egyenletet találni a lakosság számára, alultápláltak az emberek, elkeseredettek, aztán a gazdasági szereplők viszont szívesen segítenek a dolgok előre vitelében. Nagyon fontos az innováció. Azt hiszem, hogy még kevésbé kell naivnak lennünk, mert néha nagyon naivak vagyunk ám a szereplőkkel kapcsolatban, és hát nagyon fontos a csapataink megóvása, mert hát az utolsó pont Szíria. Ugye benne vagyunk a közepében három nagyon fontos dologról kell beszélni, előre kell tudni vetíteni, hogy mi történik. Nem tudjuk, hogy mikor lesz a day after, de ez a day after valamikor megérkezik, és erre fel kell készülni. Képesnek kell lennünk a több forgatókönyves elképzelések kidolgozására. Három kulcsa van az LLVD-nek. Az első kulcs a megfelelő hozzáállása, a megfelelő politikai intelligencia, hogyan tudjuk az azonosítani, meghatározni a kockázatokat, a szereplőket, az evolúciót. Ez nagyon fontos. Így tudjuk jól alkalmazni az elelgedét. Ha nem, így járunk el. A jó szándékok naív e, síkján maradunk. Nagyon fontos a rugalmasság, gyorsaság, E, és a felelősségteljesség. Nagyon fontos, hogy állandó diagnózisokat felállítva alakítsuk ezeket az eszközöket. A harmadik kulcs, ez az előre vetítő képességünk. Koszovóban dolgoztunk a béke megállapodás előtt, tehát a több forgatókönyves helyzetekkel felkészülnünk, tehát alapvetően fel vagyunk készülve erre a több forgatókönyves tervezésre. Az utolsó pont. Miután olyan válsághelyzetek alakulnak ki, amelyek egymást követik, nem Clinton úrnak a mottója az, ami valóban segít bennünket. Nagyon fontos a válság után ellenálló képesebb, erősebb legyen az adott lakosság nagyon jó lenne, ha jobban fel tudnának készülni a jövőbeli válságokra. Köszönöm szépen! Most pedig megadjuk a szót a jelenlévő képviselőknek. Az első hozzászóló Stibiásztrán asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az állásfoglalásokat, nagyon érdekesek voltak, és nekem egy kérdésem lenne, Smále úr által elmondottakhoz, illetve a Grünewald úr által elmondottakhoz, mindketten elmondták, hogy a segélyezés és a fejlesztés szorosabban kell, hogy együttműködjön. És ezt a biztosok is tulajdonképpen elmondták, hogy mindenképpen törekedni kell a szorosabb együttműködésre. És az lenne érdekes az önök szemszögéből megtudni, hogy a gyakorlatban ez hogyan lenne elképzelhető hiszen Smále úr jól ismeri ezt a jó mondatot, hogy, hogy gyakorlatilag aki hogy az ember néha maga alatt vágja a fát. És ezért érdekelne az, hogy milyen, ered, milyen elképzeléseik vannak az együttműködés szorosabb átételével kapcsolatban. Il n'y a qu'une question. Donc je vais... Nincs több kérdés, tehát megadjuk a válaszadási lehetőséget önnek. I'm tempted to respond in German, but I've lost... Szívesen válaszolnék németül is a kérdésre, de, de a technikai nyelvezetet már nem tudom. Nem tudom, hogy lehet-e meggyőző választ adni erre. Minden nyilván mindannyiunkat intézményi érdekek vezérelnek, és ezt őszintén neki kell mondani. Mindemellett azonban én személyesen úgy vélem, hogy a koordinációs kihívások, amik gyakran megjelennek, és ezek, és gyakran Eh, azok az esetek, amikor az intézmények egymás lábára lépnek, azokat az eseteket kicsit eltúlozzák. A válságok idején az a négy-öt, amire az imént is utaltunk, Haiti például, Szomália és így tovább. Itt úgy gondolom, hogy mindenki számára van feladat, és hogy legyen szó most humanitárius vagy fejlesztési segítségnyújtóról, mindenkinek van feladata. Egy dolgot látni kell, az pedig az, hogy az egészséges, pragmatikus megközelítésre van szükség. Fel kell ismerni azt is, hogy néha túlságosan sok szerepvállaló van a helyszínen, függetlenül attól, hogy milyen feladatot végeznek. És úgy gondolom, hogy akik egymással működnek, hasonlóképpen gondolkodnak. Van még egy fontosabb pont, amit ki kell emelni, és erre Pibax biztos úr mutatott rá. Ez pedig nem más, mint az, hogy újra fel kell fedezni az úgynevezett fogadó állam fogalmát, ugyanis végezetül a fogadó kormány az, amely felelősséggel tartozik a saját állampolgárai megvédése szempontjából, és ők fejlesztik ki a fejlesztést elősegítő környezetet. Az elmúlt 25-30 évben mindannyian túlságosan és a nemzetközi szerepvállalókra koncentráltunk, és gyakran ez a fogadó kormányok kárára ment, és sokan ezt zokon vették. Amit tennünk kell, az az, hogy meg kell találnunk a helyes egyensúlyt a helyi közösségekben való befektetés, illetve a helyi és nemzetközi hatóságok kapacitásainak fejlesztésével történő befektetés között, annak érdekében, hogy meglegyen a saját koordináció eszközök mindkét oldal meglegyenek. A Rio Plus 20 viták során Brazíliában ez megmutatkozott, de más fórumokon is megmutatkozott az, hogy nem csak a nemzeti kormányokra, hanem a városokra is koncentrálni kell. Az egyes városok kapacitására, a polgármesterekre koncentrálni kell annak érdekében, hogy bánni tudjanak ezekkel a kérdésekről. És ez már kapcsolódik ahhoz, hogy mindenfajta szereplőnek együtt kell működnie, és ebbe lehetőleg be kell vonni a e, helyi régiós e, önkormányzatokat is. Szia! Köszönöm szépen! Oui, euh, c'est une... Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan is járunk el ebben a kiadványban, és bűnöse vagyok ennek a műnek, ha megengedik, három nagyon fontos, kulcsfontosságok kérdést vetnék fel, vagy elevet említenék. Az először, hogy jól ki lehessen alakítani ezt a kapcsolatot, nagyon jól kell tudni elemezni a helyzetet. Nagyon fontos a helyzetelemzés. Amikor látok a delegációkban, a delegáció vezetőket, amikor látok az ECO és a különböző szolgálatok jól tudtak egymással értekezni, jól értelmezték a helyzetet. Azt látok, hogy ha ez volt a helyzet, akkor gyorsan tudtunk és messze tudtunk eljutni. Amikor a párbeszéd nem működik, nem működött, akkor az, egész leblo- az egészet leblokkolta ez. Nagyon fontos a, a veszélyek, a kockázatok kérdésének felmérése, ez a jó válasz egyik alapja, hogy helyesen mérjük fel a helyzetet. A második, talán az egyik legjobb kapcsolat a segélyhívás és a felezés között, ez nem egy földrajzi, nem egy a kontinuumal kapcsolatos, hanem módszertani kapcsolat. Azt hiszem, hogy a segélyezés a kapcsolatos szereplők nagyon sokat tudnak mutatni a fejlesztőknek, és a fejlesztők is sok minden hasznos dolgot tudnak elmondani a segélyezőknek. Nagyon gyakran a fejlesztési szereplők nem jól mérik fel a kockázatokat. És ott a segélyezéssel foglalkozók sokat tudnak segíteni. Nagyon sok helyzetben a segélyezéssel foglalkozók nem tudják, hogy hogyan kell együttműködni a lakossággal. Intervenciókat alkalmaznak, nem működnek együtt. Nagyon jól tudnak együttműködni a hatóságokkal, és itt a fejlesztők tudnak segíteni a segélyezőknek. Nagyon fontos kulcs elem E, ez a jó házasság, mint a két elem jó összeházasítása. Ezek az elevek, ezek az elvek e, dominálják ezt a kérdést, azt hiszem, ami a humanitárius alapelveket illeti, nagyon fontos e, kockázati kérdéseket kell feltenni. Többször elhangzott, ebben a mechanizmusok rugalmasságában egy egy belső, minden mechanizmuson belüli rugalmasság is fontos. Nagyon fontos a mechanizmusok közötti rugalmasság is. Az ECO például együtt tud működni az Európai Fejlesztési Alapal. Csádban például látjuk, hogy volt Délcsádban egy külön LRD költségvetési sor. Nagyon fontos a mechanizmusokon belüli és kívüli és közötti együttműködés, nagyon fontos az intelligens megközelés, és nagyon fontos a tudás megfelelő házasítása. Köszönöm szépen! Még van két kérdés, amely felmerült. Fél órás késésben vagyunk. Kérem szépen, hogy fogják rövidre mondatokat, mert most mindjárt szavazni fogunk. Deva úr. Très court. Jó röviden. Thank you, Madam Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Bizonyára tudják, hogy 12 éve foglalkozok már ezzel a témával, és csodálattal szemléltem azt, hogy hogyan nézünk, hogyan lépünk fel, amikor a krízisek felmerülnek, de nem régiben láttam egy dolgot, amiről nem igazán beszélünk mostanában. Pakisztánban néhány millió embert áttelepítettek az áradások után, 9 hónap alatt. Sri Lankában 270 ezer ember volt, aki hajléktalanná vált, ők új otthonokat kaptak. 125 ezer új otthon épült négy hónap alatt. Nem mi tettük ezt, ezt nem a civil társadalom tette, nem az NGO-k tették ezt, hanem a katonaság. Úr, nagyon hatékony szereplők vannak a humanitárius segítségtős kapcsán Zomba, Mozambikban. Az adások során az emberek a tetőkön álltak, a katonaság jött őket megmenteni. Tehát amit mondani akarok az, az, hogy vannak nagyon hatékony életmentő módszerek, akkor, hogyha az életmentésről van szó. Mi lehet a kapcsolat a civil társadalom között? Mit tesz a civil társadalom? és a katonaság között. A Haiti földrengésnél a nagyobb darabokat csak is a, a katonai helikopterek tudták eh, elmozdítani. Tehát mindenképpen át kell gondolnunk ezt a fajta kapcsolatot. Alors, euh, Monsieur Görens, si vous voulez bien. Köszönöm szépen, Görens úr. Köszönöm szépen, ha megé, megengedik. Grönevad úr egyik eh, szava járására térnek vissza, azt mondja, hogy tudás jó házassága a kulcs. Vannak intelligens házasságok, Remélem, remélem legalábbis. Ezzel kapcsolatban azt említette, hogy milyen szerepet játszhatnak a decentralizált szereplők a kedvezményezett országokban. Délen, ezt mondanám. De úgy gondolom, hogy nem eléggé emeljük ki, az elmúlt előadások nagyon nagyszerű előadások voltak, nem eléggé sokat beszélnek a decentralizált országok szerepe, decentralizált szervezetek szerepe a mi országainkban. Ez nem került igazán kiemelése. A régi bizottsága, aztán a bizottságon belüli szereplők, azt hiszem, hogy szeretnénk fellépni. Az nagyon sok helyi közösség, civil szervezet szeretne tenni valamit ebben az észérveken alapuló házasságban. Egy kicsit, ha ezzel kapcsolatban mondaná pár szót. Köszönöm szépen. Grünewald úr, kérem gyorsan, nyilvánvalóan a decentralizált szervezetek szerepen nagyon fontos lehet. Most értékeljük az ECO szerepét a mm, városi területeken. Garantálni kell az, hogy a klasszikus humanitárius segélyzők, akik nem ismerik a várost, ők együtt tudnak működni a városi szereplőkkel. Igen, természetesen nagyon sok tudás halmozódik fel e, az északi városi szereplők e, esetében, például a, a különböző e, szolgáltató közművek tudását mobilizálni kell a városi válság feloldásában. Nyilvánvaló, ez egyértelmű. Minden rendben? Egy perc. A katonassága kapcsolatban gyorsan egyértelmű, hogy ők is szerepvállalók, őket is el kell ismerni, hatékony erőforrásokkal rendelkeznek. Két korlátozáson ezzel kapcsolatban az egyik az az, hogy amikor a humanitárius segítségnyújtás konfliktusos helyzetekben történik, például Líbia, amikor Kadhafi megbukott, akkor a katonasság nem igazán tudott humanitárius szerepet betölteni. Másodszorban pedig a humanitárius munka, illetve a nemzetépítést ketté kell választani, és hogyha Afganisztánra tekintünk, vagy Pakisztánra, ha már itt tartunk, a katonaság tényleg jó munkát végzett, viszont sokkal inkább megkérdejelhezhető a nemzetépítés kérdése, és ezt el kell választani a fejlesztéstől. Köszönöm szépen. Még egyszer kezdem. Zárásképpen megadom a szót Allauri asszonynak, ami a decentralizált szerepeket illeti. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a decentralizált, az északi és a déli szereplők közötti kapcsolat. A mi esetünkben úgy gondoljuk, ez a, a kommun, tehát a ö, falvak közössége, a kulcs, a kapu a fellépésekhez. Úgy gondoljuk tehát, hogy nagyon fontos a köztámogatás, az állami támogatás, a nemzeti költségvetés, illetve a decentralizált szervek, az északi települések támogathatják a déli településeket, ez egy nagyon fontos eleme a stratégiánknak. Ezt akartam elmondani, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a három eladónak, azt hiszem, hogy meg is tapsolhatjuk őket. Je vais passer la parole. Most pedig megadom a szót Thijs Berman úrnak, aki a második panelt vezeti, és aki be fogja hozni a késésünket. Igaz, to Concentrate and to speed up a little. egy Kicsit fel kell gyorsítani a dolgokat. By 80%, which will speed up things uh, reasonably. 80%-kal csökkenteni fogom a hozzászólásomat. Arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet biztani azt, hogy az Európai Unió következő ciklusában is a a segítségnyújtás meg fog felelni a felmerült igényeknek. Véleményem szerint a jelenlegi pénzügyi eszközök a fejlesztés szempontjából már tartalmaznak kapcsolatokat a humanitárius, illetve újjelpítés segítségnyújtás kapcsán. Ezek túlságosan homályosak ezek a kapcsolatok még, és ez ideig nem sikerült még hatékonyan megváltoztatni azt, ahogy az Európai Unió végrehajtja programjait segítségnyújtását. Az új DCI javaslatban is volt egy átmásolt olyan bekezdés, amely, amelyet átvettek, viszont ez nem, egé- nem elég, tovább kell még tekintenünk. Nagyobb rugalmasságra van szükség, Georgiával biztos hogy ezt elmondta, az Európai Parlamentben még lesz arról vita, hogy most 5% lesz ez, vagy 20%, az 5%, hogyha nem elég, akkor persze átgondoljuk a kérdést. A jelenlegi szövegtervezet, a jogalkotási tervezet túlságosan homályos, nem tudja megfelelően garantálni a fejlesztés, illetve a humanitárius segítségnyújtás közötti kapcsolatot, sokkal inkább pontosítani kell a szöveget. Ezen kívül pontosítani kell azt is, hogy a nem felhasznált eszközöket LRDD célkitűzésekre fogják felhasználni. Javasoltam én is néhány módosítást ezt illetőleg. Természetesen a pénzügyi eszközök tekintetében politikai akaratra van szükség, illetve gyakorlati végrehajtásra van szükség a programok, illetve a műveleti végrehajtás szempontjából is a terepen. Azon is el kell gondolkodni, hogy hogyan lehet javítani a jelenlegi gyakorlatokat, például hogyan lehet szisztematikusan koncentrálni az ö, újjáépítés, humanitárius segényújtás, fejlesztés kapcsolatára. Az olyan országok esetében, ahol nagyon nagy fokú a sérülékenység. Az utolsó eleme, elem a támogatás. A sikeres LRDD-hez szükség van a további támogatásra, vagy itt inkább arról van szó, hogy meg kell változtatni azt, ahogy a támogatást nyújtjuk. Kell-e plusz kapacitás kiépítés, oktatás, képzés, figyelem, felhívás, vagy jobban el kell osztani azt, hogy ki, hagy, ki um, hajtja végre ezeket a feladatokat. Illetve hogyan lehet internalizálni ezt a kapcsolatot további erőfeszítések nélkül. Tudom, hogy nem könnyűek ezek a kérdések, de a következő három felszólalónk fog ezzel foglalkozni. Az első Mavroyanis úr lesz, aki miniszterhelyettes, európai miniszterhelyettes ciprusi elnökséget képviseli. Pedro Marizanet a Tobias Schäfer, a Züdvint intézménytől érkeztek, és az EU pénzügyi eszközeinek erősítéséről beszélnek az LRTD kapcsán, illetve Mike Penrose úr is van közöttünk, aki a Voice, illetve a Concorddal foglalkozik két olyan hálózat, amely számos civil szervezetet képvisel, amelyek aktív szerepet vállalnak a humanitáris segítségnyújtásban, illetve fejlesztésben. Először is engedjék meg, hogy megadjam a szót a Ciprus Jánosének Mavrojánis úrnak. Köszönöm szépen, társelnök úr, tisztelt eh, társelnök asszony, tisztelt Európai Parlamenti Képviselő, tisztelt kollégák, vendégek. A ciprusi elnökség nevében szeretném elmondani, hogy mennyire hálás vagyok ezért a mai találkozóért itt az Európai Parlamentben, és főként Stifler asszonynak, illetve Bérman úrnak vagyok nagyon hálás, hogy valóban ráirányították a ribalda fényt erre a kérdésre. Először is engedjék meg, hogy eh, a tanács nevében elmondjam azt, hogy mennyire fontos az LRD kapcsolat erősítése, és szeretném szeretnék néhány megjegyzést tenni az LRDD e erősítése kapcsán. Fel kell készülni a tárgyalásokra, de mielőtt még ezt számításra vennénk, először is azonosítani kell a fő kihívásokat, amelyek az LRDD e útjában állnak, és közösen kell döntenünk arra, hogy mit lehet tenni a 2014-es, 2020-as időszakban ezek kapcsán. Mindannyian tudjuk azt, hogy az újjelépítés fejlesztés közötti elválasztásnak volt technikai értelme, bár kicsit művi volt ez, Viszont koordináltabb, holisztikusabb megközelítésre van most már szükség. Abban is egyetértünk, hogy az önálló képesség kifejlesztése nagyon fontos. Az elnökségi üzenetünk az az, hogy jobbá tegyük a dolgokat, hogy az Európai Unió relevánsabbá váljon ne csak az állampolgárai számára, a világ számára is, és ezért mindenképpen szeretnénk önök működni, hogy a helyzet javuljon. Ahogy már elhangzott, a fő kihívás, amivel szembe kell néznünk az LRTD kapcsán, az főként a végrehajtás kapcsán merülnek fel, a decentralizáció, a döntéshozatal kapcsán, ezt többször is említették, említették azt is, rugalmas eljárásokra van szükség, azért, hogy az LRDD-t javítani lehessen, a programainkat kell javítani, a pénzügyi folyamatok végrehajtását kell javítani. A kihívások főként abban állnak, hogy a meglévő eszközöket jobban felhasználjuk, például a jelenlegi együttműködési eszközök is lehetőséget nyúlnak arra, hogy másfajta programstratégiákat alkalmazzunk a krízisek idején, illetve a krízisek után, a tartalékokat mozgósítani tudjuk, elkölthetjük az alapokat, és dönthetünk arról, hogy gyorsan tudjunk fellépni, illetve beszerzéseket tudjunk tenni a szolgáltatások termékek területén. Ezt a parlament jelentésében is kiemelték már, az EU intézményeknek kell a lehető legtöbbet kihozni ezekből a lehetőségekből az LLDD számára. Engedjék meg, hogy röviden kitérjek a tanács munkájára ezen a területen. Követjük a Dán elnökség lépéseit ezen a területen. Továbbra is együttműködünk a tanácsban azért, hogy a politikai elkötelezettség növelkedjen, a tanács többször hangsúlyozta már azt, hogy sokkal pontosabb szerepvállalásra van szükség az LRD kapcsán. Kétszer is utaltunk erre a 2012-es májusi tanácsi következtéseinkben. És fontos tudni azt is, hogy az európai konszenzus 2005-ben nem említette meg az LRDD-t. Az LRDD-t szeretnék előtte helyezni a humanitárius és fejlesztés nyújtó politikák kapcsán, hiszen az LRDD-t a Rio plusz 20-as végső dokumentumban is belefoglalták. A ellenálló képességképítése is fontos téma lesz októberi tanácsülésünkön. A szociális rendszerekről fognak beszélni, a miniszterek, illetve arra hogyan lehet jobban bevonni a civil szervezeteket a krízises, illetve a krízis utáni helyzetekbe. A ciprusi elnökség előkészíti majd a tanács következtéseit és Ezen kívül szeretnénk politikai szerepvállalást átfordítani konkrét tevékenységé. A lengyel, illetve a Dán és a ciprusi elnökség együttműködött eh, ebben a kérdésben. Ciprus teljes mértékben elkötelezett eh, annak irányába, hogy eh, tovább dolgozunk ezen az ősz során. A mai találkozóból nyilvánvalóvá vált az, hogy a parlamentnek és a tanácsnak ugyanaz a célja az LLDD területén. hat térjekre konkrétan a konkrét eszközökre, hiszen ez nagyon aktuális a jelenlegi tanácskozásaink szempontjából, hiszen a következő több éves pénzügyi keret kapcsán is beszélünk erről. Szeretnék hét kritikus pontot kiemelni a DCI kapcsán. A szoros együttműködésben a DEVE szakbizottsággal szeretnénk utat találni arra, hogy az LEDD valóban a politikai keretben is megjelenjen, amit a DCI szempontjából is fontos lesz. Szeretnénk biztosítani azt, hogy az LRDD-t e belevonják a DCI földrajzi támogatásába. Ezen kívül hamarik pontként szeretnénk egy megfelelő humanitárius fejlesztési alapot az LRDD e számára, és a fejlesztési alapokat is növelni kell, erősíteni kell a jövő szempontjából. A negyedik pontban a legsérülékenyebb országokat kell előtérbe helyezni, akik jelenleg is konfliktus közepette vagy azután vannak, és megfelelően kell ezzel közelíteni az eszközöket a DC-ben. Az fel nem használt eszközök esetében szükség, felhasználjuk ezt olyan helyzetekben, amikor az leadédre van szükség. Ehhez viszont rugalmasságra van szükség, azért, hogy időben fel tudjunk lépni. Hatodik pont, a jelenlegi programokat sokkal országspecifikusabbá kell tenni, sokkal jobban közelteni kell az EU célkitűzéseihez, és ezeknek sokkal rugalmasabbnak kell lenniük, annak érdekében megfeleljenek a, a krízis, illetve a krízis utáni helyzeteknek és hogy ki lehessen építeni az adott országok saját katasztrofa készültségét is. Ebben az, ebből a szempontból szeretnénk növelni az általános éberséget, és különböző oktatásra, tervezésre lesz itt szükség. Végezetül pedig, utolsó pontként, az LRDD-t be kell vezetni a bizottság programjaiba is, a krízisben lévő országok számára, illetve olyan országok számára is, ahol sérülékenység van. Kedves kollégáim, az elnökség mindenképpen várja a parlamenttel való együttműködést, annak érdekében, hogy a jövőbeli eszközöket sokkal megfelelőbbé tudjuk tenni, és ezek jobban megfeleljenek a legszegényebbek, illetve legsérülékenyebbek igényeinek. Köszönöm szépen, és mielőtt még visszaadnám a szót a tisztelt elnök úrnak, engedjék meg, hogy nagyon röviden franciául szólaljak fel. Nem akarom az itteni munkálatokat megzavarni, elnézést kérek, de 5 óra 30-kor el kell mennem, mert van egy másik programom, nem tudok onnan elkésni. Nem azért, mert nem tartanám önöket tiszteletben, E, ellenkezőleg, de ez egy olyan e, elfoglaltság, amelyet sajnos nem tudok elodázni és elnézést kérek, és nagyon szépen köszönöm a megértésüket. Köszönöm szépen, Mavrianész úr. Nagyon helyes, hogy gondol arra, hogy mi érzékenyek vagyunk itt a parlamentben. Nem szeretjük, amikor itt van az elnökség, hogy ilyen gyorsan elhagy minket. Maradjon még, uram! És azt gondolom, hogy az, amit ön mond, uram, az a kapcsolatban, hogy hogyan lehet megerősíteni a kapcsolatot a jogalkotásban, úgy tűnik, hogy nagy konszenzus alakult ki a tanács és a Európai Parlament között. Legalább ebben a pontban azt hiszem egy nagyon is könnyen elérhető kompromisszum vár ránk, és ez örömmel teli. Most pedig megadom a szót Pedro Morezen és Tobias Séfer úrnak 10 percre. Köszönöm szépen, hogy lehetőségünk van arra, hogy bemutassuk a tanulmányunkat, amelynek a címe, mm, hogyan erősíthetjük meg a segélyezést. François Grünewald, az egyik szerzője, társzerzője ennek, Irene Knoke, Pedro Morrison és jó magam a Zűdvind intézetből vagyunk a társalkotói ennek a műnek. A tanulmányunk ajánlásai három oldalról közelíthetőek meg. A meglévő EU struktúrákat elemezzük ki az LRRD szempontjából, esettanányok is vannak, a Haiti földrengés, szarva, Afrikai, Afrika szarva és az afganisztáni helyzet, a harmadik pillér pedig a végrehajtási ajánlások. Az LRD munkájáról már szóltak az első körben, ha megengedik az EU struktúrákkal foglalkoznék és az elemzésekről, és utána Morázán úr mutatja majd a konklúziókat és ajánlásokat. Annak érdekében, hogy megnézzük, hogy hogyan is használják az LRD-t az EU-ban, megnéztük az intézményeket, eszközöket és stratégiákat. Ami a fontos intézményeket illeti, Ugye itt van az DEVCO és az ECO főigazgatóságok az Európai Bizottságon belül, de van ugye még az LKS is. Aztán vannak regionális támogatási rendszerek és helyi hivatalok, EU delegációk, amelyek lehetővé teszik az információ cserét Brüsszel és a helyszíni szereplők között. Ami az LRD-t illeti, vannak átfedések a felelősségi területeket illetően, néha érdekellentétek és konfliktusok is kialakulhatnak. Tehát eh, nagyon is a kommunikációról szól ez a dolog, a közös stratégiák kidolgozásáról, az LRT eh, stratégiával kapcsolatos ismeretekről, tudatosságról. Nagyra értékeljük azt, hogy Georgiával biztos asszony itt van, itt volt ma, és kiemelte azt, hogy nagyon fontos az LRT-vel kapcsolatos képzések számának megnövelése. Az ELD átmeneti mm, fejlesztési csoport egy ilyen jó irány. Nagyon fontos, ami az ELD finanszírozását illeti, meghatároztuk ugye a biztonsági eszköz, amelyet az LKS, van a DCI és az Európai Felezési Alap, aztán ugye van a humanitárius és a sürgősségi segélyezés, két külön bizottsági főgazgatóság foglalkozik ezekkel. A humanitárius segély, a közös egy, a szoros együttműködést támogatja, a 2006-os DCI fejlesztés együttműködési eszköz lehetőségei eléggé korlátozottak, de ezeket tovább fejlesztették az új DCI, tehát a 12-es cikkeiben látják, hogy milyen rendelkezések vannak az LRD-vel kapcsolatban. A stabilitási eszköz a legrugalmasabbnak tekintett, ami elengedő lehetőséget teremt a kapcsolatok erősítésére, figyelme veszik a civil szervezeteket is. Igen, a rugalmasságra szükség van, de világos felelősségi köröket is meg kell határozni a finanszírozásban is. Aztán több megállapodás, konszenzus született az LRD-vel kapcsolatban, a humanitárius segély stratégiában 2012-esben található meg az LRD, illetve a humanitárius segélyről szóló konszenzusban. A fejlesztési mm, mm, megállapodás nem nagyon foglalkozik az LRD-vel, de aztán van a ö, sérülékeny helyzetekkel kapcsolatos kommunikáció, van a ö, katasztrófa csökkentési stratégia, a 2001-es LRD kommuniké gondolatai több helyütt újra megtaláljuk, de alapvető kérdés az, hogy ezek az elméleti rendelkezések valóban gyakorlati megvalósítást is szolgálják-e. Aztán, ha megnézzük a felmérésünket, Mm, több minőségi elemzést folytatunk Brüsszelben munkatársakkal, és kvantitatív felmérés is készült. Viszonylag sokan válaszoltak a kérdésekre, 50 szervezetől kaptunk válaszokat. 15 kérdést tettünk fel azzal kapcsolatban, hogy a pénzügyi működési aspektusok, az EU stratégia hogyan, milyen fényben tűnik fel, és érdekes módon a felmérésünk eredményei részben ellentmondásban állnak az EU munkatársak véleményével. Például, ami az érdek ellentétet illeti az egyes intézmények között. Ha megengedik, elmondanám, hogy három kérdést emelnék ki, ahol világos válaszokat kaptunk. Az első kérdés, van-e szakadék a segély és a fejlesztés között? 77% egyetértett ezzel, 15 részben, a helyszíni adminisztratív folyamatokat le kell egyszerűsíteni. Világos a válasz, 48% százalék. egyetért teljes mértékben, 48% százalék pedig részben ért egyet. Eléggé rugalmasak az EU pénzügyi eszközök a hatékony átmenetre vonatkozóan, nem annyira egyértelmű, de a többség viszonylag nem ért egyet, az 52,3%. Most pedig Marszán úr fog, fog, fog megkapni a szót. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Úgy gondoljuk, hogy ha megnézzük az eredményeket, úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy észszerűsítenünk kell az LRRD-t, három lépést vezet ide, ami az EU eh, a rendeleteket illeti a különböző eszközökkel kapcsolatban, a második lépésben be kell építeni az LRD-t a programozásba, kiváltképpen a fejlesztési működési eszköz és a, az Európai Fejlesztési Alap esetében, és nagyon fontos az LRD beépítése a különböző eszközök beépítésébe, a MIPPE, NIPPE, a RIPPE és a többi eszközbe. Tehát eh, nagyon röviden, hogy időt nyerjünk, azt mondanám, milyen javaslataink vannak a eh, jogszabályokkal kapcsolatban. Ezek célja az, hogy kulcsfontosságú EU eh, rendelkezéseket felővizsgáljunk, hogy megfelelő részletességgel lehessen kifejteni, hogy az LRD milyen mandátumot és milyen felelősségi köröket jelent jobban e, nagyobb vagy jobb munkamegosztása van szükség, hogy garantáljuk azt, hogy megfelelő kapcsolat alakuljon ki a rugalmasság és az előrevetíthetőség között. A második javaslat az, hogy garantáljuk azt, hogy az LRD átfogó elve legyen a több éves indikatív programoknak. Az LRD része a fejlesztési politikának, nem csak egy vélemény, csak egy opció a humanitárius segélyezése kapcsolatban. Ami a jogi eljárásokat illeti, mi azt szeretnénk javasolni, hogy nagyon fontos az egy politika területről át kell térni egy egész sor eszközre, például ugye a DCI és az EDF, nagyon fontos a komprehenszív, átfogó megközelítés. Az átmenet egy komplex helyzetet jelent, ahol a különböző szereplők, a humanitárius segély, a rehabilitáció, a béke fenntartás kapcsán együtt kell működjenek egy hosszú időszakon át. Ami a végrehajtást illeti, azt javasoljuk, hogy több rugalmasságot kellene beépíteni az ország specifikus jelentésekbe, is, így a DG DevCo intenzívebben vehet részt az egyes programokban. Ami a válságok kilakulását illeti, nagyon sokszor ezek nem jósolhatóak meg. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a nemzeti stratégiák megfelelő rugalmasságot garantáljanak, hogy valóban gyorsan lehessen alkalmazkodni a váratlan eseményekhez. Azt is javasoljuk, hogy ágazatonként dolgozzunk ki LRRD eh, programokat, együttműködve szorosan az érintettekkel. A bevágyakorlatok gyűjteménye nagyon jó, és ez bemutatja azt, hogy nagyon fontos a legkorábbi időpontban meghatározni, hogy hogyan lehet átérni a segélyezésből a fejlesztésre. Rendszeresebben kellene monitoringot végrehajtani az akciótervek végrehajtását illetően, és meg kell nézni, hogy milyen eredményeket értünk el ezen a területen. Az EU szereplőknek jobban kell együttműködni annak érdekében, hogy az akciótev összehangoltabban kerüljön végrehajtásra. Így lehet az EU segélyezés koherenciáját is garantálni. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, ezzel kérdések egy Nekem van az első kérdésem, ha megengedik. Elnézést, annyira sietek, hogy elfelejtkeztem a harmadik előadóról. Persze, ez megbocsájthatatlan bűn. Mike Penrose. Megbocsájt-e valaha, uram? Szép a Children Kérem, engem mentsen meg, uram. Thank you very much for... Uh, I, I... Köszönöm szépen. Lehet, hogy fel tudom erről tudom hozni néhány ajánlást, például az, hogy ne, ne felejtsük el a civil, társ, civil szervezeteket, amikor ilyen témákról beszélünk. Az egyik dolog, amire szeretnék koncentrálni, én már 18 év foglalkozok a humanitárius segítségnyújtással, és a legtöbbet azt hallottam, hogy sohasem elég. Ezt a mondatot hallottam, hallottam ezt a 80-as években Etiópia után, illetve azt a mondatot hallottam, hogy soha többet ilyet eh, a kelet-afrikai eh, krízis után eh, is. És mégis ugyanezek a dolgok történnek meg újra és újra és újra. És szeretnék most François Grunwald felszólalása utalni, illetve arra, hogy az LRD-t nehéz lefordítani franciára, de angolra is olyan nehéz ezt átfordít, átfordítani. Nemrégiben találkoztam a Montrében a humanitárius koordinátorokkal, megkérték őket arra, hogy a ellenálló képesség definícióját alkossák meg, és nagyon különböző definíciók születtek. Tehát igazából, amit mi itt megteremtettük magunknak, az a saját adminisztratív valóságunk, és ezekkel foglalkoznunk. Nem hiszem, hogy hozzá tudnék bármit tenni még a vitához, olyat, amit nem mondott volna -e még bárki más. De az, az igazság, hogy létrehozzuk ezeket a szavakat, fejlesztés, humanitárius újjáépítés, ellenálló képesség, viszont igazából a helyzet nem az, hogy ez folytonosság lenne. Itt különböző fázisok léteznek. A sérülékenységről beszélünk. Az emberek sérülékenyek, mert akut krízis áll fent, vagy mert krónikus krízis áll fent, ezzel kell foglalkoznunk. Remélhetőleg az LRDD segít majd a fenntartató fejlesztésben, a terepen, mert gyakran azt látjuk, hogy 40-50 százalékban a fejlesztési kiadások igazából ö, elvesznek, mert nincs meg megfelelő kapcsolat. Amire szükségünk van, az az, hogy a pragmatikus gondokat így át lehessen lépni, nagyon gyakran azt látjuk, hogy a humanitárius eszköz nem áll fenn hosszú távon. Ezért a humanitárius koordinátorok azt mondták, hogy nincs megfelelő erőforrás. A problém ma itt inkább az újra átcsoportosítás nincsen előláthatóság, rugalmasság a már meglévő támogatások területén, és a legjobb példa erre Etiópia. Az USA kormánya, és utalok arra, amit a biztos asszony is elmondott, hogy Európa vezető szerepet akar betölteni, az USA a krízis módosító szerepét töltötte be, tehát a már meglévő programokat, ahol láthattuk olyan területeken, ahol már krízisek lesznek, itt megpróbáltak mindig az adott körülményekhez alkalmazkodni, átcsoportosították a pénzeket. Úgy gondolom, hogy amivel szembe kell néznünk, az az, hogy itt igazából a farok csóválja a kutyát, beszéltem a helyszínen dolgozókkal, és elmondták, hogy nem tudok megfelelni az igényeknek, mert ez nem felel meg a donorok igényeinek, nem felel, nem felel meg sem, a hulat, nem tudjuk, hogy a humanitárius eszközökről van egy szó, vagy fejlesztési eszközről. Inkább egy dobozba kellene a pénzt rakni, és ezt a pénzt elkölteni az igények szerint. Tehát úgy gondolom, hogy már többször bemutatták ezeket a problémákat, a következő lépésnek annak kell menni, hogy az LRD-t be kell vonni a különböző jogszabályokba is, beszéltünk már erről korábban is. Most már ellenálló képességről, LRD-ről beszélünk, konkrét jogi keretekre van szükség, egyfajta akciótervre van szükség, hogyan fogjuk ezt megvalósítani, Tehát nem a jelenlegi valóságot kell egy új tervhez igazítani. Mindenképpen az LRD-t e be kell vonnunk a fejlesztési programjainkban, a katasztrófa által sújtott országokban. Biztosítani kell, és mindig ez a legnehezebb. Sok elvről beszélünk, arról, sokat beszélünk arról, hogy biztos támogatásra van szükség az LRD e kapcsán, és hogy ezeknek a támogatásoknak előreláthatónak, rugalmasnak és időszerűnek kell lenniük. Nagyon sokat beszéltek arról, hogy az egy, egy dolláros korai befektetés az LRD-ben 1 dollárt eredményezhet a későbbiekben a monetárius segítségnyújtás kapcsán. A legfontosabb dolog, és ez az, amit először is elmondtam, beszélnek a civil szervezetekkel, mikor erről döntenek, a fejlesztési és humanitárius segítségnyújtás nagy részét a helyi szervezetek végzik el, ők azok, akik helyszínen végrehajtják a programokat, és gyakran nem idéznek katonákat ezen a területen, de Eisenhower azt mondta, hogy bolond az a tábornok, amely nem beszél az első vonalban lévő katonákkal. Tehát mindenképpen itt arról van szó, hogy különböző fázisok vannak az egyes kontextusok kapcsán. Mindenképpen az LRLD-t e a már meglévő intézkedésekre kell helyeznünk, ezek léteznek, ezeket be kell vonni a politikákba. Köszönöm szépen. That was PD delivery. Thank you very... Hát nagyon gyorsan tartottam, tartottam meg előadását, nagyon jó, nagyszerű. Jó szöveg amúgy. Ha megengedik, néhányan, néhány kérdést szeretnék föltenni, lesz majd szavazásunk, és te egy pár kérdést engedélyezek. Nekem lenne egy. Navio Lennész úr és Tobias Schäfer úr és kollégája úgy gondolják-e, hogy a DCR rendete kapcsolatos módosítóink elegendő részletességet szolgáltatnak, hiszen ön a részletességről beszélt arról, hogy tehát hogyan lehet elősegíteni a kapcsolatot. Hmm, elértünk-e valamit, vagy kell-e még erőlködnünk, mint nekünk, képviselőknek? Miguel É, Yo más que una pregunta es un comentario muy breve que... Igen, egy rövid hozzászólásom van, nem is annyira kérdésem. Tehát gyakorlatilag másfél perc alatt szinte nem tudom elmondani a véleményemet, ez túl rövid, de ez az idő. De, de tehát rövid meghallgatás alatt különböző referenseket hallgattunk meg, akik eléggé eltérő véleményeket mutattak be. És e, itt viszont egy nagyon fontos témáról van szó, már 10-12 éve beszélgetünk erről a témáról, és azok közülünk, akik ennek az úttörői voltak, azok csak akkor lehetnek elégedettek, hogyha rájövünk arra, hogy legalábbis egy koncepcionális előrelépést tudtunk tenni, mégpedig, hogy azt mondhatjuk, hogy nagyon fontos a segélyezés és a fejlesztés összekapcsolása, mégpedig a hatékony összekapcsolása. Tehát ennyi biztos, hogy világosá vált, de hát végső soron ezt már 10 éve, 10-12 éve tudjuk itt a Fejlesztési Bizottságban, a parlamentben is azért tudjuk, de azért ez mégiscsak egy jó érzés, hogy ez ennyire kidomborodott. Itt inkább talán egy tudományos vitát folytattunk, hiszen vannak ötleteink, és fontos, hogy beszéljünk róla, de a dolog nem tudományos terület, és ez egy nagyon fontos kérdés ugyanis. E, nagyon fontos aznak a kérdésnek a tisztázása, hogy, hogy az az Európa, amelyben élünk, nem veszi ezt a kérdést annyira figyelembe, megfelelő mértékben figyelembe, hiszen 30-40 éve Európában a szolidaritás alapértéknek számít, és megvalósul a gyakorlatban, és ez a társadalmainkban és a tagállamainkban is követendő példa. És éppen ezért ez logikus, hogy az egész világgal szemben, és főként a déli eh, résszel kapcsolatban ezt a szolidaritást kellene gyakorolni, és az elmúlt években ez a szolidaritás, ez megváltozott Európában, már nem annyira szolidáris Európa a népekkel, többi népekkel kapcsolatban, és ez az Európa, ez már a déli országokkal kapcsolatban sem annyira szolidáris, mint ahogy eddig volt. Tehát most egy olyan témát vitatunk meg, aminek sokan örülnek, csak a probléma az, hogy nem lesznek megfelelő pénzügyi források ahhoz, hogy a segélyezés és fejlesztési politikát végrehajtsuk, hiszen a tagállamok sem lesznek elegendő mértékben szolidárisak, hiszen a legtöbb tagállam nem lesz képes illetve nem ez hajlandó arra, hogy szolidárisnak mutatkozzon a déli országokkal kapcsolatban, és ez az, ami engem nyugtalanít. Tehát pontosan az, amiért harcolunk már évek óta, éppen az nem történik meg. És ami viszont itt nem hangzott el, az az, hogy nem lesznek források erre a területre, hiszen nagyon sok kormányai Európának azt a véleményt vallják, hogy túl sok szolidaritás áll fel jelenleg Európában, és hát ez ugyan nagyon nagy mértékben gazdagít bennünket, hogyha vitatkozunk, beszélgetünk ezekről a kérdésekről, és nagyon örömteli is, hogy ezt megtehesszük, csak nem fele meg a realitásoknak jelenleg. És ez viszont a mi feladatunk és a mi kötelességünk, felelősségünk, hogy az, ami itt elhangzik, azt a mai Európában, amiben élünk, abba valamilyen módon beleintegráljuk, hiszen ha ezt nem így tesszük, akkor ez nem fog bennünket előbbre vinni, sőt, bizonyos fokig inkább szomorús. Monsieur euh, de úrnak szépen megadom a szót. Mavroyanis úrnak adom meg a szót. ez úrnak igaza van. A valódi probléma az, hogy nincs szolidaritás. A válságos nehéz időkben nagyon fontos a megfelelő forrásokhoz való hozzáférés a fejlesztési politikában, és ez igaz, és titkot ezen nem árulok el, elmondom, hogy a, nagyon sokszor a, nem akarjuk megfizetni azt az árat, amely lehetővé tenni az ambícióink megvalósítását. Azt gondolom, hogy megfelelő szinten kellene tartani a finanszírozást. Én nem gondolom azt, hogy, hogy társadalmi úr, hogy válaszok az önkérdésre, szerintem nincsen alapvető divergencia. Én azért megnéztem az Európai Parlament módosítóit, itt és ott talán vannak nézeteltérések, de azt gondolom, hogy itt van egyfajta konvergencia. Egyetértünk nagyjából a célkötőzésekkel kapcsolatban, amit el kell érni, de ami az eszközöket illeti, nagyon is jó, hogy itt lehetek, és gazdagítja a tapasztalataimat. Nagyon fontos tehát, hogy fókuszáljunk arra, hogy mi az, ami hatékonyabb, egy globálisabb, átfogóbb megközelítés, amelyel ezt a helyzetet meg tudjuk oldani. Nem gondolom azt, hogy a valódi problémák valóban a modalitásokban találhatóak, hanem a szolidaritásban, ahogy Martínez úr említette, valóban e, többet akarunk-e tenni, jobbat akarunk-e tenni, előre akarjuk-e vinni az egészet, hatékonyabbak akarunk-e lenni, e, jobban összpontosítva szeretnénk-e gondolkodni. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek, de el kell menjek de nagy megtiszteltetés és nagy öröm volt számomra, hogy itt lehettem. Minden megjegyzésüket feljeztem, köszönöm szépen. Kellemes napot, nyár utó napot kívánok önnek. Nagyon jó. Igen, tessék. Hadd válaszoljak spanyolul. La primera pregunta. Um... Az első kérdés az a következő volt. Mégpedig, hogy az EU eszköztára megfelel-e ezeknek a kihívásoknak. Tehát gyakorlatilag a tanulmánynak pontosan ez a legfontosabb válasza, mégpedig, hogy az eszköztár tekintetében nem áll fent teljesen világos válasz a kihívásokra, amelyekkel szemben állunk, és éppen ezért minden szinten dolgoznunk kell ezen, tehát a törvényi szabályozás szintjén a tanulmányban hallhattuk, hogy van előrelépés az első fejlesztési, együttműködési eszköz kidolgozása óta, tehát az első DCI óta. És azonban az új változatban már szerepelnek az LRRD-k. És ahogy Schiffer kolléga is mondta, hogy a 12-es számú cikkben ez már említésre kerül, tehát ez előrelépés. Azonban a válaszokból, illetve az elhangzott referátumokból is kiderült, illetve az a helyszínen működő intézményekkel folytatott beszélgetésekkel folytatott beszélgetéseinkből is rájöttünk, hogy a probléma az inkább abban áll, hogy nincsenek világos mandátumok az eszközökben kijelölve, és talán éppen ez az, ez a hiányosság az, ami fölülről lefelé hat, és folyamatosan tovább adásra kerül. Tehát az akciós tervek, az országos stratégiai tervek és regionális tervek kidolgozása során ez a probléma, ez fölülről lefelé végig érvényesül, hiszen azok a szervek, amelyeket a végrehajtásra megbíznak, olyan érzéssel dolgoznak, hogy nincsen egészen világos mandátumok, hiszen ezeknek a mandátumoknak a, az eszközökben szerepelniük kellene. Tehát nincsen egészen világos kijelentés, mondta a Schäfer úr is, a munka célja és az eredmények és a gyakorlat között. Grünewald kolléga azt mondta, hogy vannak pozitív szempontok ugyan, de vannak olyan szempontok, amiket valóban el lehetne egészen egyszerűen kerülni, hogyha a játékszabályok világosabbak lennének. És talán éppen, hogyha világosabb mandátumokat lehetne kiadni, akkor világosabb kapcsolatot lehetne a segélyezés és a helyreállítási munka között, kialakítani. És a tanulmányban elhangzik az is, hogy az eszközök egy kicsit túl homályosak, ami az LRRD problematikát illeti. Azt hiszem, hogy nincs további kérdés, és így lezárhatjuk ezt a meghallgatást. Krisztelina Gergő egyik megjegyzése nagyon fontos volt, amikor azt mondta, hogy a humanitárius segély és a sürgős segély nem működik a fejlesztés nélkül. Ezt a kapcsolatot nem csak javítani kell, hanem ha kigyulladt egy ház, nem elég csak elotani a tüzet, újjá kell építeni a házat. Eléggé abszurd néhány tagállam érvelése ezzel kapcsolatban, ahol néhány politikus úgy gondolja, hogy a sürgősségi segély elég, és a fejlesztést majd a piac megvalósítja, vagy valami más csoda egység. A közhatóságok feladata, a közakarat, a politikai akarat szerepe, a szolidaritás, a folytonosság. Michel Strifler, tiéd a szó. Gyorsak leszünk, véget ért a meghallgatásunk, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, mindenkinek köszönjük hogy ennyire aktívak voltak. Sok mindent hallottunk, azt hiszem, hogy több konklúziót le tudunk vonni. Az alapján, amit hallottunk ma, legyen a biztosok részéről, a hozzászólók részéről, én részemről, azt jegyeztem meg, hogy nagyon fontos a harmonizálás, az egyeztetés, a helyzet elemzés esetében, nagyon fontos a különböző fellépés harmonizációja, a szereplők közötti harmonizáció, egyeztetés nagyon fontos, a fejlesztés és a humanitárius területén, a katasztrófa védelem, a természeti kockázatok esetében nagyon fontos együttműködni a katonasággal is. Aztán még mit emelnék ki, Hallottam ugye azt, hogy a flexibilitás nagyon fontos, ez elengedhetetlen az, hogy a kapcsolat a segély eh, és a rehabilitációk között működjön, nekünk kell levonni a megfelelő tanulságokat, hatékonynak kell lennünk, gyorsan fel kell építenünk ezt a kapcsolatot. Az alapján, amit ma hallottunk, azt hiszem van még tennivalónk. Köszönet mindenkinek. Most pedig nem, azt hiszem lezárta a TESZ, akkor nem adom meg ismét a szót. Most pedig Éva Zsoli asszony kapja meg a szót, hogy tartsa meg a szavazásokat. Thank you